Muy buenos días. Bonjour à tous Good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Good morning. Muy buenos días. We should be kicking off. Because... El kellene kezdenünk eh, a munkát, mert eh, rendkívül eh, szoros és sűrűn teleírt napirendünk van emlékeztetnék is az idő betartásának fontosságára. Kezdjük az elnöki bejelenteni valókkal, mert változott a napi rend. Holmeier asszony jelentéséről nem lesz szavazás. Ez a kritikus ott megbeszéljük a módosítókat, de nincsen, nincsen szavazás. Tehát ez az információs rendszerek elleni támadások. Elhalasztottuk elhalasztottuk a meló jelentést, mert nem lesz itt a raportőr, tehát a nyomozási határozatról nem lesz szó. Hank és asszony jelentése a kritikus infrastruktúrák védelméről, amelyet tegnap nem beszéltünk meg, ma szerepel a napi renden 11 óra 15 perctől. Azt is tudják, hogy február 4-én egy saját kezdeményezésű jelentést próbáltunk elindítani magyarországi helyzettel kapcsolatban, és a 192-es házszabály cikk alapján kellett ma 10 órakor hozzájárulni. Ugyanakkor, mivel csütörtökön elfogadtuk az állásfoglalást a magyar plenárison, Strasz, a, bocsánat, a magyar helyzetről a plenárison, tehát csütörtökön elfogadtuk ezt az állásfoglalást. Úgy gondoljuk, hogy a bizottsági jóváhagyás nem szükséges, mert a plenáris már döntött, tehát ezt a pontot levettük a napirendről, a koordinátorok ezzel egyetértenek, tehát nem nincsen szükség jóváhagyásra, mert a plenáris már döntött. És emlékeztetnék végezetül a Gebhardt jelentés, valamint Cashman jelentés a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos határozatok, illetve a bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásaival kapcsolatos határozatok témájában el lett halasztva a következő LIBE ülésre. Ennyi volt az elnöki bejelenteni való, és megyünk tovább. A 9-es napirendi ponttal kezdünk ma, amely a mai első lényegi napirendi pontunk. Kérem, hogy mindenki próbálja betartani a menetrendet. Van egy délelőtti ülésünk, van egy délutáni ülésünk, és a kettő között pedig lesz egy koordinátorok ülése 12.30-kor, hogyha akarjuk tartani ezt a menetrendet, például a koordinátorok számára ez jó lenne, akkor Tartanunk kell magunkat az előzetes menetrendhez, tehát most pedig a 9-es napi rend következik, Schengeni határ ellenőrzési kódex, illetve a Schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosítása. Georgios Papanikolaou úr az előadó. Itt eh, a módosítókról beszélünk amelyeket benyújtottak Papa Nikola úr jelentéséhez. 39 módosítót kaptunk. A raportőr kezd. Én pedig azzal a bejelentéssel kezdenék, hogy a következő Libe ülésen, március 20-án vagy 21-én egy orientációs szavazást is tartanánk, aminek az a célja, hogy megcélozzuk az első olvasatbeli megállapodást. Papa Nikolau úr kap szót, köszönöm elnök úr, és köszönöm mindenkinek, jó napot kívánok mindenkinek. Akkor beszéljünk most erről a, az anyagról, amely egy elég technikai anyag a módosítók benyújtásának határideje lejárt, 39 módosítót kaptunk, ami nem olyan nagyon sok. Ezek egy részét a raportőr nyom, nyújtotta be, a többit pedig a különböző frakciók, az árnyékelőadóknak köszönöm a nagyszerű ellen e, együttműködést. Boszkurt, Zdanoka, Kirkhope árnyékelőadóknak és eh, a többi kollégának, akik benyújtottak eh, módosítókat. Eh, Coelho, Kolmeier és Makovej kollégáknak. Először visszatérnék egy olyan témára, ami az előző ülésen merült fel, a 21D cikk, amely lehetővé teszi, hogy bejelentsék a jelenlétüket eh, a eh, amennyiben egy idegen állam területén eh, tartózkodnak. Ezt már egyes tagállamok alkalmazzák, Belgium és Luxemburg elvárja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok regisztrálják magukat a kommunnél, Dánia, Litvánia és Észtország nem alkalmazza még a 22-es cikkét a Schengeni megállapodásnak, a többi tagállam valamilyen formában már átvette ezt a rendelkezést. Először tehát az Európai Bizottság úgy döntött, hogy kötelezőnek tartja meg ezt a regisztrációt. Mások azt mondták, hogy erre nincs szükség, aztán végül is ben marad az anyagba, és a tagállamokra bízzák, hogy hogyan kívánnak eljárni. E, a 22-es e, módosítóban az rövidtávú vízum és a tartózkodási engedélyek ekvivalenciájának megtartásáról van szó. Koljó úrnak köszönöm ezt a módosítót, e, és Emlékeztetnék arra, hogy noha az elején a tanácssal megegyezett az álláspontunk, itt a határellenőrzések vonatkozásában külön megközelítést alkalmaztunk. A tanács először úgy gondolta, hogy nem kellene distinkciót tenni a vízum, a rövidtávú vízum és a e, tartózkodási engedély között. Aztán végül is megbeszélve az egész e, e, kérdést Coelho úrral, úgy döntöttünk, hogy a hosszú távú vízumok is benne maradnak ebben az anyagban. A módosítók egyébként általában nem vitatottak, remélhetőleg közös megállapodásra jutunk majd a módosítókról, tehát kompromisszumos módosítókra is számítok. Az 52-53-as 53-as, 54-es, 56-os vonatkozásában, amely a kiléptető bélyegzőkről szól, és egyetértünk az Európai Bizottsággal abban, hogy harmadik országok állampolgárainak tartózkodásának kiszámításakor Fontos az, hogy pecsét kerüljön a harmadik állambeli állampolgár eh, dokumentumába belépéskor is és kilépéskor is, különben nehéz kiszámolni a tartózkodást. Hogyha belépési pecsét nincsen, akkor eh, az a vélelem merülhet fel, hogy illegálisan került a területre. E, amennyiben a kilépő vízum, illetve a kilépő pecsét hiányzik, akkor pedig a tagállamok hatóságai joggal hihetik azt, hogy illegálisan tartózkodik húzamosan a tagállam területén a harmadik e, állambeli állampolgár, és e, adott esetben eltávolítható a saját hazája e, irányába. Ebben a kérdésben e, érdeklődéssel fogom majd hallgatni a e, bizottság véleményét. Ami a 67-es módosítót illeti, a határátkelő helyek létesítéséről. Fontos, hogy a határátkelő hely az vagy harmadik országbeli területen, vagy pedig tagállami területen legyen. A GUE-sek azt javasolják, hogy ilyen határátkelő hely csak tagállami területen létesüljön. Én szeretném megérteni, hogy miért javasolják ezt. Hadd emlékeztessek arra, hogy a szomszédos harmadik országokkal való megállapodások célja az az, hogy olyan közös határátkelő helyeket létesítsünk, ahol eh, a határ eh, a mi hatóságaink és a harmadik ország hatóságai egyszerre elvégezhetnék. Eh, ez nem lenne megvalósítható, hogyha a az ilyen közös határátkelő helyek csak tagállam területén létesülhetnek. Egyébként sem hiszem el, hogy a tagállamok eh, a tanácsban elfogadnák ezt a megoldást. Eh, az 58-as módosítóra térnék át, eh, Stanoka asszony módosítója. Az illegálisan átlépő vagy átlépni próbáló személyt feltartóztatják, és a legközelebbi határőr kirendeltségre kell bevinni ugyanakkor eh, azért van különbség azok között, akik már beléptek illegálisan, vagy éppen próbálkoznak, vagy eh, a szándékuk irányul arra, hogy eh, illegálisan bejöjjenek a az Európai Unió területére. Hogyha valakit illegális határátérésen, határátlépésen érnek, akkor természetesen a határőr kirendeltségre kell bevinni, de nem biztos, hogy eldönthető, hogy melyik a legközelebbi határőr kirendeltség. Vajon a legközelebbi határőr kirendeltség a tagállami, vagy pedig a harmadik állambeli itt ki kellene zárnunk a zavart okozó kétértelműség, kétértelműséget, hogy melyik határállomásra vigyék eh, az elfogott eh, határsértőt. Ami a ellenőrzési intézkedéseket illeti, ezek nélkül nem működhet eh, jól a Schengeni terület a hatos függelékkel kapcsolatos módosítók, amelyek az utazó személyzetekre vonatkoznak. A gújésok szeretnék kivenni ezt a vitatott rendelkezést, míg az SND frakció ezt inkább lehetőségként, sem pedig kötelezettségként szeretné megtartani. De majd ezt a későbbiekben megvitatjuk. Ezek voltak tehát a nagyvonalakban a módosítók. Én meghallgatom szívesen a kollégákat egy hónap múlva tartunk egy orientációs szavazást, és remélhetőleg folytatódik az a jó együttműködés, amit eddig tapasztaltunk. Örömmel fogom meghallgatni az Európai Bizottság és a Tanács álláspontját is. Köszönöm a Dán elnökségnek az eddigi munkáját, csak úgy, mint a bizottság munkáját, különös tekintettel Lúcz úrra. Köszönöm. Thank you. Now we are... Köszönöm. Akkor most vagy a bizottság, vagy a tanács képviselője kap szót. A bizottság képviselője itt van? He, he or she yes. in the room? Yes, please. The commission's representative. Tessék. Öné a szó. Köszönöm, jó napot kívánok, elnök úr. Már korábban is rámutattunk arra, hogy a módosítók és javaslatok nagy része az nagyon hasznos és valamilyen formában átvehető. Az új módosítók, a 43-astól 81-ig számazott módosítók szintén tartalmaznak hasznos dolgokat. Gondolok itt például a határ ellenőrzésekre, illetve a területi vizeken vagy a nemzetközi vizeken tartott határellenőrzésekre, ehm, illetve a vízum nem szükséges rendelkezésekre ahogy már mondtuk, Papa Nikolaou jelentésében is, illetve az új, jelenté, az új módosítókban is vannak olyan dolgok, amelyekkel nekünk semmi problémánk nincsen, de túlterjeszkednek azokon a technikai kérdéseken, amelyeket itt most gyorsan szeretnénk megoldani. Ezek a módosítók például az 59-es amely a belépés megtagadásának következményeiről szól. Nos, ezekről el lehet gondolkozni, de messze túllépnek a saját javaslatunk hatókörén. Más módosítókat pedig a Schengeni Governance javaslatba kellene inkább beépíteni, nem pedig ebbe a technikai jellegű javaslatba. Itt a 46-os módosítóra gondolok például, ahol a belső biztonságra irányuló veszélyek definíciójáról van szó. Ez nem ide ebbe a technikai eh, jellegű javaslatba tartozik, eh, hanem esetleg egy másikba. Vannak olyan módosítók, amelyek a megint csak túlmutatnak a Schengeni határellenőrzési kódexen. Itt a 63-tól 66-ig számozott módosítókra gondolok, amelyek a Schengeni végrehajtó konvencióban található bűncselekmény definíciókra vonatkoznak. Megint csak nincs közük ehhez a szigorúan vett anyaghoz a 67-estől 72-esig számozott módosítók szintén tartalmaznak érdekes javaslatokat a közös határátlépő helyekről, de ezek még további tárgyalást igényelnek a három intézmény között ahhoz, hogy kölcsönösen elfogadható eredményeket érjünk el. Nyilvánvaló, hogy körvonalazódnak már most és esetleges kompromisszumos megoldások, de már ahogy a múltkor is mondtuk, nagyon fontos, hogy világosak legyenek a szabályok a közös határátlépő helyekre vonatkozóan, a bizottságnak ehhez felül kell vizsgálni azokat a bilaterális megállapodásokat, amelyek már a tagállamok és harmadik országok vonatkozásában léteznek. Így lehet csak elérni, hogy világos útmutatást és világos szabályokat tudjunk hozni. Mint ahogy Papa Nikolaou úr is mondta, és az utolsó megjegyzésem, az új módosítók egy része a pecsételésre vonatkozik az 53-tól 57-ig számozott, illetve a 69-től 76 ig számozott módosítók, amelyek ellene mennek a javaslatunknak, és a javaslatunk filozófiáját aláásnák. Köszönöm most pedig a tanács képviselője kaphat szót. Tessék, öné a szó. Köszönöm, és jó napot kívánok mindenkinek! Szeretném megköszönni a raportőrnek, az árnyék előadóknak és a többi képviselőnek a módosítókat. Az elnökség úgy gondolja, hogy a jelentés tervezet és a módosítók jó tárgyalási alapot jelentenek, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy a parlamenttel első olvasatbeli megállapodást eh, sikerülhet létrehozni. A tanács munkacsoportja még eh, nem tudta teljesen átvizsgálni a javaslatot és a módosítókat, de a tanácson belül az uralkodó vélemény az az, hogy eh, a módosítók nem szabad, hogy túlterjeszkedjenek az Európai Bizottság eredeti javaslatán. A tanács számára fontos, hogy megfelelő időn belül megállapodásra jussunk, és aztán ezeket a rendelkezéseket minél hamarabb be lehet be lehessen vezetni, mert ez megkönnyíteni az utasok helyzetét, és megkönnyíteni a határőrök helyzetét is, valamint harmonizálná a határellenőrzési gyakorlatokat. A jelenlegi tárgyalási folyamat jelen szakaszában konszenzus van abban, hogy a tartózkodás kiszámítására vonatkozó szabályokat ki kell terjeszteni a vízumentes utasokra, illetve a harmadik országból beutazó személyekre is. Mindez azért szükséges, hogy megfeleljünk a vízumkódexnek e, és más vízum rendelkezéseknek és jogszabályoknak. Végezetül pedig megköszönném Papa Nikolau úrnak és a többi képviselőnek az eddig mutatott nagyszerű együttműködést remélhetőleg az elkövetkezendő hónapokban sikerül lezárni a témát. Köszönöm szépen. Most uh, megnyitom a hozzászólások listáját. Van egy rövid, rövid listánk. Először Koelyó úr fog felszólalni. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Papa Nikolau úrnak az elvégzett munkát. Azt gondolom, nagyon jó jelentést készített. Itt egy technikai típusú jelentésről van szó. Ennek ellenére sikerült néhány politikai észrevételt is beleírnia, hiszen a határral kapcsolatos kérdések mind nagyon érzékenyek, és az ezzel kapcsolatos jelentést nem csak technikai jellegűnek kell tekinteni, hanem politikainak is. Köszönöm neki a magas szintű együttműködést, és azt a koherenciát, amelyet megvalósított a korábbi hasonló témájú jelentésekkel. Főleg a hosszú távú vízumokkal kapcsolatos anyagra gondolok. Általánosságban nagyon jónak tartom a jelentést, a Papa Nikola úr által bemutatott módosítók pedig még jobbá teszik az eredeti bizottsági javaslatot. Köszönöm. Köszönjük. Eszi úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Az előadónk nevében szeretnék beszélni, aki sajnos nem tud itt jelen lenni. Szeretnénk megköszönni Papa Nikolau úrnak azt a remek együttműködést és koordinációt, amelyet a jelentéssel kapcsolatban végzett. Szeretném elmondani, hogy a frakciónk által benyújtott módosítók célja az, hogy a polgárok szabad mozgáshoz való jogát védjük a Schengeni egyezményen belül. Ezért nem értünk egyet, és nem is fogunk megszavazni semmi olyan korlátozó módosító indítványt, ami ezt az alapvető szabadságjogot korlátozná. A jelentésen belül frakciónk támogat egy nagyon fontos elemet, név szerint az emberjogokkal kapcsolatos képzést, amelyben a határőröket részesítenék. Ezt a képzést jóvá kell hagyni. Méghozzá azért, mert a határőrségnek a jövőben képesnek kell lennie arra, hogy felismerje azokat a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket, akiknek védelemre van szükségük. Ami a közös határátkelő helyeket illeti, egyetértünk a bizottság által javasolt kezdeti létrehozással, de figyelembe kell vennünk a személyes adatok védelmének szempontjait is. Szeretnénk, hogyha az előadó egyértelművé tenné az álláspontját azokkal a módosítókkal kapcsolatban, amelyek nem szükségképpen kapcsolódnak ehhez a technikai jellegű jelentéshez. Például a 63-as, a 64-es és más módosítók illetően. Szeretnénk tudni, hogy mit gondol ezekről a módosítókról. Végül pedig szeretnénk elmondani, hogy a hajókon folytatott ellenőrzés, ami kockázat értékelésen alapul, a biztonsággal és az illegális bevándorlással kapcsolatban nem tehető kötelezővé. Ennek választatónak kellene maradni a tagállamok számára. Köszönöm. Köszönjük, Weber asszony következik. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden fogok szólni. nem szeretném megismételni azt, amit az első eszmecsere során már elmondtam. Köszönöm Papa Nikolau úrnak, hogy valamennyiünk véleményét figyelembe vette a jelentés elkészítésekor. Most már csak annyi dolgunk van, hogy megvizsgáljuk, tudunk-e kompromisszumra jutni egyes módosítók tekintetében és hogy közös megegyezésre jussunk azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami elfogadhatatlan ebben a jelentésben, egyszerűen azért, mert túlmutat a saját hatáskörén. Meg vagyok győződve arról, hogy ugyanaz a magas szintű együttműködés fogja jellemezni a további munkát is, mint az árnyék előadókkal folytatott eddigi megbeszéléseket. Köszönöm szépen! Köszönjük, Danuta asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném kifejezni a hálámat Papa Nikolau úrnak a munka megszervezéséért az árnyék előadókkal, és azért, hogy figyelembe vette az ő álláspontjukat is. A technikai módosítókat természetesen mind támogatjuk. Van egy pont, amit szeretnénk megvitatni, mivel nem értünk egyet vele. Az értesítési kötelességgel, tehát nem értünk egyet, és szeretnénk, hogyha ezt törölnénk a szövegből. Ez a mi álláspontunk. Ami a mi módosítónkat az 58-ast illeti, Papon Nikolau úr az imént kifejtette a kétségeit azzal a mechanizmussal kapcsolatban, amelyel ezt alkalmazni lehetne. Hálásak lennénk, hogyha egy jobb szövegezést sikerülne találni. A mi javaslataink egy olyan bizottság ötletein alapulnak, amely arra törekedett, hogy kerüljük el a félreértéseket, biztosítsuk a nemzetközi védelmet a polgárok számára, és találjunk egy olyan definíciót, amit nem lehet kétféleképpen értelmezni eltérő körülmények között. Itt még tehát további munkára lesz szükség. Kívánom Papa Nikola úrnak, hogy továbbra is olyan produktív legyen, mint eddig volt. Köszönöm. McIntyre asszony. Egy utolsó hozzászólás, mielőtt visszaadjuk a szót Papa Nikola úrnak. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék csatlakozni a Papa Nikola úrnak köszönetet mondók sorához. Az én frakciómnak két dologgal volt problémája. Az első a biztonság. Méltányoljuk, hogy bekerült a szövegbe a 36-os módosító révén az, hogy az információ rendszerhez harmadik országok határőrségei nem férhetnek hozzá. Ez nagy segítség nekünk, köszönjük. A másik problémánk az volt, hogy növekszenek a költségek és a tagállamok adminisztratív terhei. Például a 17-es módosítóban az szerepel, hogy az információt olyan nyelven nyelven fogalmazzák meg, hogy a határon lévő személy ezt könnyen megérthesse. Azt gondoljuk, hogy ez túl messzire megy, hiszen már most is azok a szabályok, hogy az Európai Unió és az illetékes harmadik ország nyelvén kell megfogalmazni. Tehát szeretnénk, hogyha nem növekedne szükségtelenül a tagállamokra nehezedő teher. Köszönöm. Papa Nikolau úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm minden kollégának a hozzászólásokat. megtiszteltetés számomra, hogy egyetértésre jutottunk ezzel az ügyel kapcsolatban, hiszen az eltérő vélemények nem különböznek olyan nagyon egymástól. Ami a hozzászólásokat illeti, természetesen lesz még egy árnyék előadókkal folytatott megbeszélés a következő napokban, és természetesen a bizottsággal és a tanácssal is folyamatosan kommunikálni fogunk. reagálnék azokra a kérdésekre, amelyek túlmutatnak ennek a jelentésnek a kérdésein. Kezdettől fogva ezt az elvet követjük, kezdettől fogva azt mondtam, hogy nem szeretnénk kinyitni Pandora szelencéjét, próbáljuk technikai szinten tartani a vitát, de belefoglalunk néhány politikai megjegyzést is. Köszönöm Kvály úr megjegyzéseit ezzel kapcsolatban. Szeretnénk a Schengeni Egyezményt és annak működését javítani. Úgy gondoljuk, hogy sikerül megőriznünk ezt az egyensúlyt. Ezért úgy gondolom, hogy az erre adott válaszunk egyértelmű. nem léphetjük túl ennek a jelentésnek a hatáskörét. Bár egyes megjegyzések érdekesek voltak, és van, amiről azt gondolom, hogy bele is kellene foglalni a jelentésbe, de ebbe a jelentésbe mégsem kerülhetnek be. Teljesen egyetértek Faber Lutz úr megjegyzéseivel. Nagyon fontos, hogy ne tévesszük meg a tagállamokat, ne hozzunk létre olyan szabályokat, amelyeket utána nehéz betartani. Remélem, hogy a tanácssal folytatott tárgyalást az első olvasattal sikerül lezárni. Úgy gondolom, hogy szilárd alapokon áll a tárgyalás. A következő néhány hétben meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Van itt néhány jegyzetem, tudom, hogy nincsen sok időm, de szeretnék reagálni néhány megjegyzésre. Ami a határőrök emberi jogokkal kapcsolatos és hasonló képzését illeti, ebben az irányban már benyújtottunk egy módosítót, természetesen ez alapvető fontosságú. És azt sem vitathatja senki, hogy a Schengen való, Schengeni Egyezmény valójában a személyek szabad mozgásáról szól. Ezt az elvet továbbra is védenünk kell. Nem fogjuk engedni, hogy bárki összezavarja az ezzel kapcsolatos üzenetünket. Köszönöm szépen Weber asszonynak a megjegyzést és az együttműködést, amelyet kezdettől fogva meg tudtunk valósítani. Köszönöm azt is, hogy nem nyújtott be módosítókat. Tudom, hogy voltak megjegyzései, és ezeket próbáltuk is belefoglalni az első tervezetbe. Ezt még egyszer köszönöm neki. A következő hetekben szoros kapcsolatban leszünk a kollégákkal. Árnyékelőadók megbeszélése, két oldalú tárgyalások és minden olyan megbeszélést le fogunk folytatni, amire itt szükség lehet. Köszönöm sikerült időre lezárnunk. Csak emlékeztetnék arra utolsó pontként, hogy az előadónak az árnyék előadókkal részletesen meg kell vitatnia a módosítókat. A következő LIBE ülésen lévő orientációs szavazás fényében, ami március 20-án, 21-én esedékes. Akkor most folytatjuk a következő ponttal, ami egy másik rendkívül fontos ügyet érint a Schengeni csomaggal kapcsolatban. Ez az 562 per 2006 rendelet módosítása, a belső határokon történő határellenőrzés kivételes körülmények közötti ideiglenes visszaállítására vonatkozó közös szabályokkal kapcsolatban. Az előadó kollégánk Renát Weber, aki most átveszi a szót, hogy megnyissa a vitát a jelentéstervezettel kapcsolatban. Azután meghallgatjuk más intézmények, a bizottság és az elnökség véleményét, és remélhetőleg más hozzászólók is lesznek. Ezt a vitát a következő órában meg kell vitatni, tehát először is megadom a szót Renáte Weber asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmagyarázni eh, kollégáknak, és szeretnék elnézést kérni, mert eh, a jelentés egyelőre csak angolul elérhető. Eh, biztosítottak arról, hogy a hét végére valamennyi nyelvi verzió elérhető lesz. Így kollégáimnak lesz lehetőségük a módosítók benyújtása előtt saját anyanyelvükön elolvasni a jelentést. El kell, hogy mondjam, hogy ez elég érdekes, mert egy adott nyelven dolgozunk, próbáljuk egy szónak minden jelentés árnyalatát figyelembe venni, és vitatkozunk a ház jogászaival minden szó lehetséges értelmezéséről, azután pedig lefordítják ezt az Európai Unió számos nyelvére. De hát azt gondolom, ez az uniós munka szépsége, és örömmel együtt élünk ezzel. Ami magát a jelentést illeti. Kétségkívül úgy gondolom, valamilyen, valamennyien egyetértünk abban, hogy a leginkább kézzelfogható Európai Uniós vívmány a személyek szabad mozgása a Schengeni övezeten belül. Érdemes küzdeni ennek a vívmánynak a megőrzéséért. De legyünk őszinték azokkal az eseményekkel kapcsolatban, amelyek az elmúlt hónapokban történtek. A határellenőrzés nélküli utazás lehetőségével kapcsolatban. Az az igazság, hogy sok évig viszonylag simán ment minden. A tagállamok csak ritkán szerették volna visszaállítani a határellenőrzést olyan nagy események alkalmával, amelyek fenyegetést jelenthettek volna a nemzetbiztonságra, vagy az adott tagállam politikai stabilitására. Néhány hónappal, vagy inkább már egy évvel ezelőtt valóban történtek bizonyos események, melynek hatására elkezdtük újra megvitatni a szabad mozgás jogát a Schengen jövezeten belül. Felidézném, hogy tavaly tavasszal ha mondhatom így, akkor kapcsolódóan az arab tavaszhoz, nagyszámú menekült érkezett Európa partjaira. Néhány tagállam erre úgy reagált, hogy azt kell mondjam, hogy a Schengeni megállapodás jogi határait feszegették. Olaszország idegenes letelepedési vízumot adott a menekülteknek, és lehetővé tette, hogy menjenek ahova csak akarnak. Franciaország úgy döntött, hogy újra bevezeti a határellenőrzést Olaszország felé. És az akkori Dán kormány egy furcsa kezdeményezést indított, mert úgy ítélték meg, hogy az országuk számára a határellenőrzés újra bevezetése szükséges lépés a szervezett bűnözés megállítása érdekében. A napokban egy újabb különös kezdeményezést tapasztalhatunk a holland hatóságok részéről, kamerákat helyeznek el a határokon. A bizottság éppen most elemzi ezt. És természetesen a Schengeni övezetben történt egy másik esemény is, ami valóban tragikusnak bizonyult, természetesen a norvégiai esetre gondolok. A norvég kormány ugyanakkor valóban csak korlátozott időszakra, nem is napokról, inkább csak órákról beszélek, tehát nagyon rövid időszakra vezették be újra határellenőrzést. Mindazonáltal, ami Európában és a Schengeni övezetben történt az elmúlt évben, az arra ösztönzött minket, hogy sokkal nagyobb figyelemmel forduljunk e felé az ügyfelé. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian emlékeznek rá, hogy a plenárison is megvitattuk. És két egymástól meglehetősen eltérő kéréssel fordultak a bizottsághoz. A tanács és a parlament mást-mást kért. A parlament azt kérte, hogy a bizottság mindenáron őrizze meg azt a vívmányt, amelyet már elértünk ezen a területen. A bizottság pedig olyan javaslatot nyújtott be, amely kivételes körülmények között lehetővé tenné a határellenőrzés ideglenes visszaállítását. Ez nagy mértékben egybecseng azzal, amit a parlament kért. Ez azt jelenti, hogy a bizottság előállt ezzel a javaslattal, és ezzel kifejezte arra való hajlandóságát, hogy a határellenőrzés visszaállításával kapcsolatban a komitológián keresztül tudjon ellenőrzést gyakorolni, hiszen ez a jogi módja ennek. Ezt a javaslatot nagyon vegyesen fogadták a tagállamok a tanácsban, és a, az Európai Parlament képviselői is el kell ismernünk, olyan valóságban élünk, hogy nem számít, hogy például személy szerint én mennyire találtam jónak a bizottság javaslatát, én merésznek és innovatívnak találtam. El kell ismerjem, hogy a tanácson belül jelentős az ellenállás ezzel a javaslattal szemben. A tagállamok, legalábbis néhány tagállam eh, számos eh, érvet eh, fejtett ki, ezek között is voltak a javaslatot ellenző hangok. Amikor megkaptam ezt az anyagot, akkor próbáltam hozzájárulni a Schengeni egyezmény vívmányaihoz. Nem próbáltam salamonként fellépni és azt mondani, hogy mindenkinek igaza van, de azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az volt, és most is az, hogy a közösségi dimenziót megjelenítsük a döntéshozási folyamatban, amikor a határellenőrzés visszaállításáról van szó. Anélkül, hogy a bizottsággal azonos irányba, a komitológia felé mozdulnánk el, hiszen nem csak a tagállamok fejezték ki ellenzésüket, hanem ebben a bizottságban is az első vita alkalmával az egyes frakciókból számos kolléga egyértelműen kijelentette, hogy nem a komitológiát tartják a legjobb munkamódszernek. A jelentés a következőt javasolja. koordináltabb megközelítésre van szükség, amikor arról hozunk döntést, hogy visszaállítsuk a határellenőrzést. A jelenlegi helyzet az, hogy amikor egy tagállam úgy gondolja, hogy valami hatással lehet a nemzetbiztonságára, vagy a politikai biztonságára, akkor értesíti a bizottságot arról, hogy szeretné visszaállítani a határellenőrzést, de maga hozhatja meg a döntést. A jelentés bizonyos mértékig változtatna ezen, abban az értelemben, hogy koordinált megközelítést alkalmazna. Ez azt jelenti, hogy amikor egy tagállam, és most előre megjósolható eseményekről beszélek, tehát amikor egy tagállam úgy érzi, hogy valami hatással lesz a politikai biztonságára, vagy a nemzetbiztonságára, akkor a döntést nagyon szoros együttműködésben fogja meghozni a bizottsággal. és a közvetlenül érintett tagállamnak is jóvá kell ezt hagynia. Tehát annak a tagállamnak, amelyel közös határt szeretnék újra ellenőrizni. A tagállam még mindig maga hozhat döntést, de ahogy mondtam, A bizottság és a másik érintett tagállam képviselői is jelen lesznek. Az előre megjósolhatatlan események, vészhelyzetek esetén a döntés teljes mértékben a tagállam kezében marad. A maximális időtartam 10 nap. Ezután ugyanezt az eljárást ők kell megismételni, vagyis meg lehet hosszabbítani az ellenőrzést, de a bizottság és a másik érintett állam részvételével. egyetlen olyan aspektus van, és hadd mondjam úgy, hogy ez a, a nyelvezethez, a nyelvhez kapcsolódik. Tehát a jelentés nem csak a közpolitikáról, vagy a biztonságra való veszélyről beszél, hanem a határellenőrzés nélküli övezetről uniós szintről szeretném ezt határ ellenőrzés nélküli szövegezésre változtatni, ugyanis az unión belül is vannak olyan tagállamok, ahol van határellenőrzés. Azt gondolnám, hogy ez így átfogóbb lehetne. Ugyanakkor természetesen teljesen jogos azt gondolni, hogy ami az egyik tagállamra hatással van, az az egész Schengeni övezetet is befolyásolja. Az egyetlen olyan helyzet, amikor a döntés a bizottság kezében lesz, a komitológia keretein belül, az a teljesen kivételes helyzet, amikor a külső határellenőrzésben nagy hiányosságok mutatkoznak, és azt nem megfelelően végzik, ekkor van a bizottságnak joga úgy dönteni, hogy visszaállítja a határellenőrzést. De, ahogy mondtam, ez csak ilyen kivételes körülmények között állhat elő. Az első eszmecseréből úgy emlékszem, volt, aki azt mondta, hogy erre nincsen szükség. Miért akarjuk megváltoztatni a jelenlegi rendszert? Eddig jól működött, miért kell beavatkozni valamibe, és megváltoztatni ezzel esetleg elrontani? Az első válasz az, hogy hát voltak fejlemények az elmúlt 12 hónapban. És amikor a tagállamok úgy döntöttek, hogy saját szakállukra, hogy visszaállítják a határellenőrzést, akkor problémák álltak elő. Ugyanakkor legyünk nagyon őszinték, az Európai Bizottságot úgy kell tekinteni, mint egy döntőbírót ezekben a helyzetekben. Ugyanis a tagállamok például amikor súlyos hiányosságok mutatkoznak, akkor egyetértek azzal, hogy a bizottság legyen az egyetlen döntéshozó a határellenőrzés visszaállításával kapcsolatban. a tagállamok soha nem fogják elfogadni egymás véleményét. Objektív, független döntőbíróra van szükség, és az Európai Unión belül ez csak a bizottság lehet. Ezért gondolom úgy, hogy ezekben a helyzetekben indokolt, hogy a bizottság hozzon döntést. És mi lesz itt a szerepe az Európai Parlamentnek? A parlament már számos alkalommal eh, kifejezte azt a vágyát, hogy szeretne eh, jobb tájékoztatást kapni, jobban bevonódni a Schengennel kapcsolatos folyamatokba gyakorlati okokból úgy gondolom, hogy a parlamentet nem lehet belevonni a döntéshozatali folyamatba, ugyanis ezek olyan kérdések, amelyekben szakértelemre és gyorsaságra van szükség. A bizottság azt javasolta, és én is megtartottam ezt a javaslatot, az, hogy Négy héttel a határellenőrzés megszüntetése után a tagállam a parlamentben mutasson be egy jelentést arról, hogy miért volt ez szükséges. Ehhez én hozzátettem még valamit. A bizottságnak azt a kötelezettségét, hogy évente egyszer jöjjön el és vitázzon az Európai Parlamenttel. Vitassák meg tehát mindazokat a helyzeteket, amikor a a határellenőrzés visszaítása szükségessé vált, valamint annak következményeit. Értékelnék tehát, hadd mondjam úgy, hogy mennyire volt pontos a, az arányosság tekintetében az intézkedés. Mindjárt befejezem, és utána válaszolni fogok a kollégák kérdéseire. Elmondanám, ennyit szerettem volna tehát elmondani a logikáról és az érvekről. We move to the commission. Akkor most megadom a szót a bizottságnak, Belinda Pike asszonynak. Köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Az előző vitával kapcsolatban is szeretném elmondani, hogy a bizottság is nagyon szeretné ezt a Schengeni csomagot megtartani. Nagy örömömre szolgál, hogy a Dán elnökség is fontosnak tartotta a Schengeni értékelési mechanizmuson való munkálkodást, hogy ez is része legyen a Schengeni intézkedés csomagnak. Üdvözöljük Weber asszony jelentését, és úgy gondoljuk, hogy ez nagy vonalakban megegyezik a bizottság célkitűzéseivel. Ahogy említettem, ezek az elsődleges célok magukban foglalják azt, hogy a Schengeni övezet működését jobbá tegyük. Másodszor pedig ezt olyan kivételes helyzetekben is biztosítani kell, amikor a határellenőrzést ideiglenesen vissza kell állítani. Azzal együtt, hogy hogy az intézkedéseket minimum szinten kell tartani. A bevándorlás nem tekinthető önmagában rizikóhelyzetnek. Ezt a bizottság is figyelembe vette, és tudom, hogy a korábbi ülésein ebben a bizottságban is számtalan alkalommal felmerült. Most térjünk át arra a két esetre, amikor kivételesen, ideglenesen vissza lehet állítani a határellenőrzést. Ezek közül az első a az előrelátható, de néha nem előrelátható események, például a sportrendezvények. A bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok a jelenlegi helyzethez hasonlóan továbbra is dönthessenek arról, hogy ideiglenesen visszaállítsák a határellenőrzést, hogyha a közpolitikájukra vagy a nemzetbiztonságukra ez hatással lehet. De ahogy az előadó ezt helyesen mondta, ez a határ ellenőrzés nélküli területi szintre emelkedne. Ugyanakkor elismerjük a tagállamok döntési jogát ezen a területen, ahogy már a javaslatban is szerepelt. Ezért üdvözöljük, hogy ezeket az érzékeny kérdéseket a, az előadó is bevette a koordinát elképzelésébe. Az úgynevezett európai szintű fékek és ellensúlyok biztosítják azt, hogy arányos döntések szülessenek, és csak akkor, amikor az szigorúan véve szükséges. Figyelembe véve a bizottság és a tagállamok véleményét, különösen, ahogy az előd hangsúlyozta, a közvetlenül érintett, tehát a határellenőrzést újra bevezető tagállam, a szomszédos tagállamok véleményét. A fékek és ellensúlyok, amelyeket a jelentés javasol, a Dán elnökség kompromisszumos javaslaton alapuló bizottsági javaslatban is szereplőkhöz hasonlóak. Ahogy ugyanakkor a múlt havi ülésen is jeleztem, a javaslatban olyan, olyan gondolatok is szerepelnek, hogy a 12-es módosítóban lévőket tegyük törvényi kötelezettségé. Több közös irányításra van szükség a Schengeni vívmányok végrehajtásában. Ezt a szeptemberi anyagunkban is jeleztük. És a a belső határövezetek ellenőrzésével kapcsolatban és az utazási dokumentumok kibocsátásával kapcsolatban is vannak módosító javaslataink. De súlyos agályaink vannak azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok mennyire tudják végrehajtani ezeket az iránymutatásokat és tiszteletben tartani a szabad mozgáshoz való jogot. Annak jellege miatt ezeket az eseteket egyesével kell értékelni, a hírszerzési információkra is támaszkodva. Az értékelési keret szerintünk ellentétes hatást érne el. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy egy ilyen a közrendre vagy nemzetbiztonságra való fenyegetés, nem elég indok a belső határokon a határellenőrzés bevezetésére. A 23a cikkben egy további arányossági és szükségességi próbát körvonalazunk. És most hadd beszéljek a második olyan körülményről, ami a aminek a bekövetkezése esetén a határellenőrzés visszaállítását meg lehet fontolni. Ez pedig a súlyos hiányosság. A bizottság üdvözli, hogy a jelentés tervezet elismeri, hogy az új, a bizottság által javasolt 26-os cikke értelmében szükség lehet ennek az újra bevezetésére. Tehát kivételes körülmények között utolsó mencsvárként idegenesen vissza lehet állítani a belső határokat. Mindez csak addig, ameddig a külső határenőrzést meg nem erősítik, és a tagállam a Schengeni egyezményben vállalt kötelességeit újra teljesíti. Ezeket az intézkedéseket ugyanakkor koordináltan kell végrehajtani a komitológia révén és a határok nélküli övezeten belül. A jelentésben szereplő értesítési kötelezettsége kapcsolatban a bizottság kifejezte az átláthatóság és a politikai elszámolhatóság igényét, és azt, hogy ezt javítaná a megerősített párbeszéd a tanács és a parlament között. Ez mind a konkrét tagállami jelentések alapján történhetne, illetve a bizottság rendszeres jelentései alapján. Ahogy önök is tudják, tavaly szeptemberi közleményünkben jelentettük, hogy éves jelentést szeretnénk készíteni a Schengen végrehajtásáról, és az első ilyen jelentés május végén el fog készülni. Tehát teljesen megvalósítható lenne azt, hogy minden második ilyen jelentés, tehát évente egy jelentésben a bizottság beszámoljon arról, hogy az előző évben eh, milyen eh, belső határellenőrzések valósultak meg. A bizottság nevében tehát szeretném megköszönni az előadónak eh, azt, hogy kezelte ezt az igen kényes témát, és biztosította, hogy továbbra is javítani tudjuk a 27 tagú egyezmény irányába az irányítást. Köszönöm. Most pedig a tanács elnökségének adom meg a szót, ha kérik. Köszönöm az elnökség megköszönni Weber asszonynak a jelentés tervezetet, és az elnökség úgy véli, hogy jó alapul szolgál majd ez a jelentés a további tárgyalásokhoz. Köszönjük a LIBE tagjainak is, akik részt vettek ebben a munkában. Ez eh, a munka egyébként eh, elég jó úton halad, jó sebességgel halad a tanács munkacsoportjaiban, és formális megbeszéléseket is szeretnénk látni a Dán elnökség alatt a parlamenttel. A belbiztonsági kérdések és a határellenőrzés minden tagállam számára fontos kérdések. Mint ahogy az Európai Tanács is rámutatott, eh, szintén fontosnak gondoljuk a szabad mozgás eh, elvét, amely az egyik nagy eh, eredménye az Európai Uniónak. Ezt kell kiegyensúlyozni a Schengeni rendszeren belül a határőrizeti aggályokkal. Köszönjük még egyszer tehát a képviselők eddigi együttműködését, és reméljük, hogy ez az együttműködés a jövőben is gyümölcsöző lesz. Köszönjük, most pedig Koelyó úr kezd, aki árnyék előadóként fog megszólalni. Köszönöm, elnök úr! Először is megköszönném Renáte Webernek ezt a jelentést. Neki és másoknak is mondom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy Renate hatalmas erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy kompromisszumokat találjon a tanácssal. Ezért is van eh, ilyen sok javaslata. Emellett eh, tudatában vagyunk eh, az úgynevezett piros vonalaknak is, amely gyakorlatilag az eddig és ne tovább álláspontját jelenti ennek a bizottságnak a Schengeni Eh, rendszerrel kapcsolatban. Renát eh, egy eh, új Schengeni fejlődési mechanizmust helyezett kilátásba, amelynek révén a Schengeni joganyag átlátható, hatékony módon működtethető. Tehát a határellenőrzés visszaállítása az egy értékelési folyamat végén következhet csak be, nem pedig mindössze ürügyként szolgál arra, hogy a szabad mozgást elnehezítsük, lehetetlenné tegyük Európán belül. A másik dolog, amit mondani szeretnék, az az, hogy nem csak a biztonságot kell megerősíteni, hanem az emberek szabad mozgását is elő kell mozdítani, az emberek, az állampolgárok jogait megvédeni, és megakadályozni, hogy nem jogszerű határellenőrzési intézkedésekre kerüljön sor a tagállami határokon. A közelmúlt is mutatja, hogy ez mennyire szükséges a polgárainkat. Meg kell nyugtatni, hogy a jövőben képesek leszünk megakadályozni az olyan incidenseket, eseményeket, mint amelyenek a francia-olasz határon lezajlottak, illetve az olyan intézkedéseket, amelyek megkérdőjelezik a szolidaritás elvét, és alapvetően megnehezítik a Schengeni rendszer működését. A harmadik és utolsó megjegyzésem az az, hogy Renáte a migrációs kérdésben is egy nagyon határozott álláspontot foglalt el. A migráció az nem tekinthető olyan fenyegetésnek, amely lehetővé teszi a határőrizet visszaállítását. Ha ezeket a pontokat, ezeket a ezeket a, az elvárásainkat figyelembe veszik, akkor azt gondolom, hogy a megállapodás lehetséges, és biztos vagyok benne, hogy Renate módosítói hamarosan az összes nyelvi verzióban elérhetőek lesznek. Köszönöm. Nencsú úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném nyugtázni, hogy itt az Európai Parlamentben a frakciók úgy tűnik, hogy elég hasonlóképpen gondolkoznak erről a témáról. Nyilvánvaló, hogy nehéz időket élünk, és a Schengeni mechanizmus is nehéz időket él, mert a tanács nem hajlandó komolyan tárgyalni erről a bizottsági javaslatról. Ez furcsa, mert a tagállamok és az Európai Tanács kértek ilyen mechanizmust a bizottságtól, és most úgy tesznek, mintha semmi közük nem lenne ehhez a témához. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben, ahogy azt a kollega is mondta, vannak bizonyos prioritások, amelyeket meg kell fogalmaznunk. Először is a tanácsban a Dán elnökségre számítok itt, a tárgyalásokat újra lendületbe kell hozni. A Dán elnökség eh, talán meggyőzhetné a többi tagállamot arról, hogy konstruktívabb hozzáállásra van szükség. Eh, ez ugyanis, hogyha nem alakul ki egy konstruktívabb eh, hozzáállás, az mindenki számára káros lesz. Nem hiszem, ahogy a parlamentnek különösebben figyelembe kéne vennie a tanács tehetetlenségét, mert azt gondolom, hogy a védelmi intézkedésekről már eleve találhatunk valami fajta közös álláspontot. Nyilván ez majd a tagállamokkal lefolytatott tárgyalások után válhat véglegessé. Abból kell kiindulnunk, hogy az európai polgárok mozgásának szabadságát nem szabad megkérdőjelezni a határellenőrzés újra bevezetését pedig csak rendkívüli körülmények között szabad engedélyezni. Ahogy a kollégáim mondták, a migrációs folyamatokat nem lehet eleve közbiztonsági veszélyforrásnak tekinteni. Mindenki egyetért ezzel a megközelítéssel. Az új mechanizmusnak közösségi mechanizmusnak kell lennie. Nem szabad, hogy ez pusztán az ilyen mechanizmus működőképessége a tagállamok képességeitől váljon függővé. A tanács az Európai Bizottságnak erre vonatkozó javaslatát úgy tűnik ellenzi. A komitológiával kapcsolatban, amelyet a bizottság javaslatában, mint megoldást javasoltak, én magam is megkérdőjelezem, azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak jobban részt kellene vennie ilyen fontos döntések meghozatalában. Végezetül szintén fontos, hogy a parlamentet tájékoztassák minden olyan döntésről, amely a Schengeni zónát érinti. Fontos ugyanis, hogy az európai polgárok képviselői részt vehessenek ezekben a tárgyalásokban. Korábban is mondtam már, hogy azt várjuk a Dán elnökségtől, hogy vegye figyelembe ezeket a javaslatokat. Így a Schengeni irányítási csomagot fel tudjuk gyorsítani. Teljesen egyértelmű, hogy az a Schengeni értékelési mechanizmus kialakítása szintén nagyon fontos. Fontos ahhoz, hogy a célkitűzéseinket elérjük. Köszönöm még egyszer Weber asszony munkáját, és köszönöm, hogy eh, ilyen nagy elánnal tárgyal, és próbálja ezt a kérdést kimozdítani a hold pontról. Zsdanoka asszony következik. Köszönöm. én is kifejezném azt a reményemet, hogy a tárgyalások a tanácssal megfelelő megoldást fognak eredményezni, mégpedig egy európai megoldást. Nyilván való, hogy el kell mozdítani a dolgokat a közösségi elem irányába. Mivel a kollégák felsorolták már az érvek többségét, én nem kívánom ismételni őket. Weber asszony előadóként természetesen önnek tárgyalnia kell, Weber asszony, ami azt is jelentheti, hogy egy szigorúbb, keményebb álláspontra helyezkedhetünk. Például a norvég határőrizet visszaállításra reagálva. Azt gondolom, hogy a tíz napos határellenőrzési visszaállítási időszak kicsit hosszú. Mert tíz nap azért elég hosszú idő, különösen akkor, hogyha ezt még két hónappal meg is lehet hosszabbítani. Bizonyára ön jobban ismeri a tanács álláspontját, és azt, hogy mi az, ami elérhető a tanácssal szemben. De a mi frakciónk úgy gondolja, hogy túl hosszú ez az időszak, mi rövidebb ötnapos időszakban gondolkoznánk. Annak örülünk, hogy a raportőrnek az az álláspontja, hogy a migrációs folyamatokat nem lehet önmagukban közbiztonsági vagy belbiztonsági veszélyforrásnak tekinteni. Úgy gondoljuk, hogy a közrendre vagy belbiztonságra jelentett veszélyt, illetve ezeknek a veszélyeknek a definícióját nagyon pontosan meg kell határozni a jogszabályban. kollégák is egyetértenek, mi álláspontunk is az, hogy ezekben a közbiztonsági definíciókban nem szabad utalni a migrációs folyamatokra. Ugyan így a kiutasítási eljárások sem képezhetik okát a határellenőrzés visszaállításának. Ez lenne tehát a mi álláspontunk. Tudjuk, hogy nehéz tárgyalások következnek, de reméljük, hogy a Dán elnökség ígéreteihez híven mindent megtesz annak érdekében, hogy jó kompromisszumos megállapodás szülessen. McIntyre asszony következik. Köszönöm. A mi frakciónk a tagállamok mellett áll összességében. Megértjük az aggájaikat, illetve azt, hogy az ő feladatuk a nemzetbiztonság garantálása. Ennek ellenére méltányolom azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Weber asszony tesz és tett, és azt gondolom, hogy jó irányba mozdította el ezt a jó irányba viszi ezt a jelentést. Nyilván nekem előnyöm az, hogy az angol az anyanyelvem, és tudom, hogy nincs lefordítva még ez a jelentés a többi nyelvre, de észrevettem, hogy az Európai Bizottság javaslatában a Common Union Response, közös európai válasz kifejezés szerepel, mi pedig koordinált válaszról beszélünk, és engem érdekelnének ezek a nüanszok. Mi a különbség a két dolog között? Van egy kérdésem a soros elnökséghez is. Láttuk, hogy hogyan reagáltak a tagállamok, ennek fényében ön szerint mennyire reális a megállapodás ebben a témában? Ernst asszony következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen! Először is nagyon köszönöm a jelentéstevő asszonynak, Weber asszonynak ezt a jelentést, hiszen ő nagyon tudja, hogy milyen forró témával van itt dolgunk, és azt is tudja, hogy itt nagyon magas szintű identifikációs kerettel állunk szemben, ha amikor az újra bevezetéséről beszélünk az idéglenes határellenőrzéseknek, és ezzel a szabad mozgást esetleg korlátozhatjuk. Tehát én gyakorlatilag frakciók nevében nem vagyok amellett, hogy itt egy teljesen új mechanizmus kellene bevezetnünk, és ezért afelé hajlanék, hogy erőteljesebbé kell tenni azt, hogy ezek a határok esetében az ideiglenes határellenőrzés bevezetését nagyon szűk értelemben szabad csak értelmezni, és azt gondolom, hogy Weber asszony itt a jelentésében nagyon fontos pontokat fogalmazott meg, és azt hiszem, hogy eléggé közel fekszenek az álláspontjaink. A, nagyon fontos a közösségi módszer alkalmazása, amikor ilyen fontos döntésekről van szó, akár az idegenes visszaállítással kapcsolatos döntésekről, és nagyon fontos, hogy elkerüljük azt a benyomást, és hogy e, nem vagyunk megbízhatóak, amikor polgáraink szabad mozgásáról van szó, tehát itt a megbízhatóságot is e, hangsúlyozni kell, és a közösségi módszertannak itt hatalmas szerepet kell engedni. Én egy kicsit szkeptikus vagyok azt illetően, amikor eléggé nagy lyukakat hagyunk a tagállamok számára arra, hogy akár egy kicsit önkényesen is eljárhassanak adott helyzetekben. Én egy kicsit aggódom ez irányba, és már van is néhány példa, ami erre utal. Egyébként, ami számunkra nagyon fontos, és már többször is említettük, és a frakcióm nevében is szeretném ezt kinyilvánítani, hogy nagyon fontos, hogy a migráció az ne lehessen a priori kritérium arra, hogy újra bevezetse valamelyik tagállam az idegenes határellenőrzés. Ez nagyon fontos, hogy így maradjon, ezt tartsuk fent, és a tanács részéről is nagyon fontos, hogy ez elismerésre kerüljön. Mégpedig, tehát ez ne lehessen egy olyan kritérium, amit csak úgy általány kritériumként lehessen ilyenkor felhozni és alkalmazni. Ez nagyon fontos lenne. Amit egyébként mi szeretnénk, az az, hogy nagyon világos szabályozást eh, kell bevezetni, amik esetleg, hogyha erre sor kerül mégis, hogy bevezetik a belső határokon a határellenőrzést, akkor nagyon fontos, hogy világos szabályok, minket az Európai Parlamentet be kell vonni ezeknek a szabályoknak a kialakításába. A tíznapos szabályozás, ezt már kollégáink a zöldek részéről már elmondták, mi ezt nagyon ö, hosszúnak tartjuk, mi három napot szeretnénk ehelyett, ez egész világos, és még egy dolgot talán hadd említsek meg, és ez pedig a különböző eh, hiányosságok kérdése a határellenőrzésben a külső határokon, hát ezt azért meg kell vitatni, hogy itt miről van gyakorlatilag szó, egyáltalán milyen mértékű hiányosságokat értünk ez alatt. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ezt tisztázni, és egészen világosan kifejteni, hogy itt nem valamiféle kis eh, migrációs áramlatokat értünk valamilyen formában ez alatt és akkor egyébként pedig figyeljünk azért oda, hogy az Európai Parlament jogait milyen módon kívánjuk szabályozni, hiszen itt azért már egészen jó kiinduló pontokat tartam az a jelentés, de még mivel, hogy még nem teljesen sikerült azért ezt átnézni, még valószínűleg a frakciónak lesznek módosító indítványai. Köszönöm szépen. Señor Díaz Emera. Díaz Emera úr. Köszönöm szépen, elnök úr. tennék néhány megjegyzést a jelentéssel kapcsolatban. Először is azt szeretném elmondani, hogy a közös dimenzióban igen, nagyra értékelem szakértő előadónkat, Renate Webert. Szeretnék ugyanakkor néhány észrevételt tenni. Itt gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a szabad mozgás jogát megmentsük. ha a tőke, a szolgáltatások, az áruk szabadon mozoghatnak, akkor nagyon fontos megmenteni a polgároknak azt a jogát, hogy továbbra is szabadon mozoghassanak. Ha már mindent szabályoztunk, ha már mindenről rendelkeztünk, akkor miért kell módosítani? Azt gondolom, hogy pontosan azért módosítunk, azért változtatjuk meg a szabályokat, mert egyes tagállamok átrajzolták a, a pályát, a szabályaikat. És tökéletesen azonosítottuk, hogy ki tette ezt meg. Erőteljes reakció volt erre a válasz, ez a bizottság pontosan tudja, hogy miről is beszélek. Itt most nem az előre látható eseményekről beszélek, hanem a parlament igazolható és kellően indokolt reakciójára, amikor az európai társadalom nem mozdul meg. Mire is gondolok itt a március 11-i merényletre, a nemrégen történt norvégiai merényletre, amikor időleg, ideglenesen és kivételesen visszaállítjuk a határellenőrzést, és senki sem mond semmit. Miért? Azért, mert kellően alátámasztható ez az intézkedés. És mikor tekinthető igazoltnak mindez? Amikor a bevándorlási hullámok egy konkrét ponton nagyon felerősödnek. Vannak példák, amik ellenkező irányba mutatnak, tehát olyan államok, amelyek 2006-ban erőteljes migráns hullámnak voltak kitéve, mégsem függesztették fel a Schengeni határokat. Megítélésem szerint ugyanakkor Ez a jelentés szükségtelen, mert egy olyan dolgot próbál szabályozni, ami már szabályozva van. Vagyis azt az esetet, amikor egyes tagállamok nem tartják be a rendelkezéseket. Ez lenne a lényeg ennek a jelentésnek. De akár szabályozzuk ezt, akár nem, tehát akár lesz új szabályozás, akár nem, a szabálysértőnek tekintett tagállamok továbbra is meg fogják sérteni a szabályokat. Mert nem tagadhatjuk, hogy a Schengeni vívmányokban már szerepelnek az ezekre a kivételes helyzetekre adandó válaszok. Egy előrelátható dolog, például egy sportesemény, az szabályozható. Erről lehet tájékoztatni a tanácsot, a bizottságot, a parlamentet és a többi tagállamot ami ugyanakkor nem szabályoz, nem látható előre, tehát amikor azonnali reakcióra van szükség, ennek úgy kell történnie, ahogy azt eddig is szabályoztuk. A tagállam részéről egy egyoldalú intézkedésre van szükség, azért, hogy hatékonyan végezhesse el a, a bűnüldözést, a nyomozást, a felderítést. Ezért a határellenőrzés felfüggesztésekor tekintettel kellett lenni a tanácsra, a bizottságra és a tagállamokra is. Várom a nyelvi ö, verziót, de emlékeztetni szeretnénk arra, amit a parlamentben mondtunk, hogy ha már szabályoztuk ezt, akkor miért kell még egyszer szabályozni? itt nem arról van szó, hogy új jogszabályokat alkossunk, hanem hogy tiszteletben tartsuk azt, amit már meghoztunk. Köszönjük szépen, Romero asszony. Köszönöm, elnök úr. Most az egyszer teljes mértékben egyetértek azzal, amit Diaz de Mera úr mondott. Nem tudom azért, mert mindketten spanyolok vagyunk el, vagy azért, mert országunkba hatalmas migráns hullámok érkeztek, de lehet az, azért, hogy Lehet, hogy a spanyol tapasztalat miatt értünk együtt, vagy lehet, hogy azért, mert neki olyan személyes tapasztalata van, ami különleges, realista álláspontot ad neki ebben az ügyben. Az a lényeg, hogy ennek a szabályozásnak a tárgya nem lehet a migráns hullám. De mindannyian tudjuk, hogy ez a jelentés valójában a Lampedusára adott válasz. Malmström biztos asszony ezt így mutatja be? Vagyis a migráns hullámokra adott válaszként állítja be ezt a tervezetet. Nem gondoljuk, hogy ez a rendelet a lampedusai migráns hullámokra választ tudna adni. De hogyha nem erről van szó, akkor mire válaszol ez egyáltalán, mire ad választ? Egyáltalán nem igazolt. Az indoklásban az szerepel, hogy a Schengeni egyezmény létrejöttének körülményei és a jelenlegi kivételes körülmények eltérnek egymástól, és ezért kell módosítani például a 2001-es irányelvet, és olyan kivételes intézkedéseket kell bevezetni, amelyek ezekre az esetekre reagálni tudnak. De ez nem ad választ a migráns hullámokra, mert nem utal arra, hogy ezt az irányelvet módosítaná, amely szükségtelennek bizonyult. Ahogy nagyon helyesen mondta Tiaz de Mera úr, arról volt szó, hogy két tagállam nem tartotta tiszteletben az unió szerződéseit. És nem vették figyelembe az irányelveket sem. Malmström biztos asszony pedig, vagy mondhatjuk így, hogy az Európai Bizottság pedig, ahelyett, hogy felhívta volna a figyelmet, figyelmét ezeknek a tagállamoknak arra, hogy a létező jogszabályokat kell betartatniuk, ehelyett benyújtották ezt a rendelet tervezetet. Őszintén szóval úgy gondolom, hogy nekünk is komolyan kell viselkednünk, ugyanis, hogyha választ akarunk adni a lampedusai migráns hullámokra, akkor ezt a 2001-es irányelv módosításával tegyük meg, vagy akár a Papa Nikolau jelentés megvalósításával, hiszen amikor a Schengeni kódexet módosítjuk, akkor lehet reagálni az ilyen változásokra. Makubei asszony módosítójával is meg lehetne ezt tenni. E, és azzal a módosítóval sem értek egyet. Ennek a témának a lényege az, hogy mit tekinthetünk a közrend és a közbiztonságra való fenyegetésnek. Hogyha valami a belbiztonságra vagy a közrendre veszélyt jelent, azt nem lehet előrelátni, hiszen nem minden sportesemény jelent például veszélyt. És nem lehet előrelátni, hogy mikor válik fenyegetésé. A norvég téma, ami gyakran felmerül, nagyon érdekes, és ez valóban fenyegetés. A terrorizmus szintén egy veszélyt jelenthet. De a terrorizmussal kapcsolatban egy ilyen rendelet semmire sem való, semmire sem jó. De miért 30 nap, és miért nem 45 vagy 60 nap, hogyha egyszer egy kivételes helyzetről van szó? de ez a, a rendelet nem egy ilyen természetű rendkívüli helyzetre utal. Ez nem segíti a Schengeni rendszer irányítását, ez nem kezeli kellően a kivételes helyzeteket. És együtt érzek Weber asszonynal, aki nagyon sokat dolgozott. De a bizottságnak nem ez a dolga, az a feladatuk, hogy a szerződések teljesítését ellenőrizzék a bizottság nem adhat irányelveket, hiszen az irányelvek külön jogszabályok. A bizottságnak az a dolga, hogy örködjön a szerződések megvalósulása fölött. Nem hozhatunk létre egy külön keretet az irányelvekhez és a szerződésekhez képest. Ez nem ad választ Lampedusa-ra. Ezzel a rendelettel ezt nem lehet megoldani. Ahogy Koelyő úr is mondta, meg kell vizsgálni, hogy a Schengeni kódex valóban választ ad-e dolgozhatnánk ezek mentén a vonalak mentén. Meg kell erősíteni a határ ellenőrzés közötti együttműködést, a menedék problémáját, és foglalkozni kell a rendkívüli helyzetekkel, és ezt ismételgethetném még sokáig. De nem hozhatunk egy rendelentet például a sporteseményekkel kapcsolatban, ami nem lesz hatékony, és nem éri el azt a célt, amit ami a fejünkben volt, amikor meghoztuk ezt a szabályt. Nem tudom, hogy mik lehetnek az indokai a tanácsnak, de azt gyanítom, hogy nekik is hasonlóak a motivációik. Ugyanis két tagállam nem teljesítette a szerződéseket és az irányelveket, amelyeknek szabályozniuk kellene az ilyen eseteket. Ezt nem lehet megoldani egy rendelettel, akármennyire próbálkozik is Sárközi úr. Ezt nem tehetjük meg. A rendeletek nem erre valók. Szerintem meg kellene gondolnunk, hogy mit is csinálunk, és Weber asszony minden jó indulata ellenére őszintén szólva ennek semmi köze nincsen a Schengeni irányítás megerősítéséhez. Egyszerűen semmi köze nincs. Ez a rendelet gyakorlatilag értelmetlen lesz, haszontalan. Csak vesztegetjük az időnket ezzel a rendelettel ugyanis a bizottság valamiért nem úgy reagált, hogy kellett volna neki. Köszönjük. Mi? Mathieu asszony. Eh Köszönöm. Én eh, csatlakozom az előző két hozzászóláshoz, illetve abba az irányba fogok eh, elindulni először is. Szeretném Renate Webernek megköszönni a az eddigi munkáját, mert szerintem nagyon jó munkát végzett. 2006 óta a tagállamok 26 alkalommal értesítették az Európai Bizottságot arról, hogy visszaállítják a határ ellenőrzést, és mindig igazolható okokból például Bécsi Gazdasági Fórum, NATO csúcs, és számos ilyen és ehhez hasonló nagyságrendű események miatt, nem tudom ezeket mind felsorolni, nyilvánvalóan Franciaország, erről már beszéltünk itt, a múlt tavasszal azért állította vissza a határellenőrzést, mert érintette Franciaországot az arab tavasz esemény sorozata. Azt gondolom, hogy a kollégák már eh, eh, jól kifejtették az álláspontot, eh, és nem akarom én ezt tovább fokozni, de ha már valamit mondani kell, az európai bizottság eh, eh, elítélte Franciaországot és Olaszországot is ezekért az eseményekért, a határőrizet visszaállításáért, illetve az engedélyek kiadásáért. Eh, nyilván, hogyha ez nem történt volna meg, akkor nem lenne ez az egész téma most a napirenden, illetve az asztalunkon. Azt gondolom, hogy ezek a javaslatok nem fogják a célokat könnyen megoldani. Egyébként akár már ma lezárhatnánk ezt a témát. Pirker úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És azt gondolom, hogy teljesen egyetértünk abban, hogy a Schengeni mechanizmus tulajdonképpen egy nagyon pozitív összefüggést jelent a szabadmozgás és a biztonság vonatkozásában, és ezeknek a mechanizmusoknak meg kell maradnia, hiszen ezek adják meg a lehetőséget a tagállamoknak, hogy amikor a nemzeti biztonságuk veszélyben forog, akkor cselekedhessenek. De nagyon fontos, hogy csak ezekben az esetekben, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy egy dolgot itt kivonjunk ebből a dologból, mégpedig azt a lehetőséget, hogy taktikai vagy bármilyen lehetőségek, megfontolások miatt átmenetileg bevezethessenek belső határellenőrzéseket, és ezt az értékes Schengeni mechanizmust e, jó, pont jókot zsörök persze mindig. e, tehát, hogy ezt a Schengeni mechanizmust egyszerűen csak valaki e, ki, e, hatályon kívül helyezhesse. Tehát ezt meg kell akadályozni. De azért mi látunk olyan példákat a nem régi múltból, hogy ezzel nem minden működött úgy, ahogy azt éppen a legideálisabb elképzeléseinkben elképzelhettük volna magunknak. Tehát ezért nagyon is van itt oka arra, hogy elgondolkozunk ezeken a dolgokon, és azt gondolom, hogy ezzel a rendezett eljárásra vonatkozó javaslatokkal kapcsolatban, tehát Weber asszony javaslataival egy egészen jó vita alapot kapunk a tanácssal folytatott eszmecserével kapcsolatban, hiszen magától értetődően szükség van azokra a lehetőségekre, hogyha fennáll egy komoly fenyegetettség, hogyha a tagállam komolyan a belső biztonságát fenyegetve érzi, akkor gyorsan léphessen, cselekedhessen, és ez pedig utána az itt előirányzott részletekben valósulna meg, amiket még persze meg kell vitatnunk, de egyébként van egy-két pont, amit én nagyon fontosnak tartok, például meg kell találni egy olyan mechanizmusot, mechanizmust, amikor nagyon súlyos hiányosságokat állapítanak meg, ami a belső biztonságot már fenyegeti, akkor szükség van egy olyan cselekvési mechanizmusra, amit életbe kell ilyenkor léptetni, ami bezárja ezeket a biztonsági lyukakat, és megfelel az elvárásoknak. Én nem hiszem, hogy elfogadhatjuk azt, hogy a tanács mondja, hogy ne beszéljünk egyáltalán erről, hiszen minden rendben van. Én azt gondolom, hogy a bizottság pedig talán egy icipicit messzire megy, és, és gyakorlatilag egy kicsit elvesz olyan jogokat a tagállamoktól, amelyek egyébként hozzájuk tartozanak. Tehát azt gondolom, hogy a kettő között valahogy olyan e, utat kellene választani, hogy ez a rendezett mechanizmus, ahogy Weber asszony itt javasolja, talán elvezethetne olyan megoldáshoz, amit utána mindenki el tudná fogadni, és akkor a jövőben ilyen hatalmas nagy csindadratta nélkül, és anélkül, hogy az egész közvélemény ezzel foglalkozna, megmaradhatna a szabad mozgás, de mégis is a szabadság és a biztonság elve is érvényesülhetne. Sziszra úr következik. Utolsó hozzászólás, mielőtt Weber asszonyra visszatérnek. Mr. Siska, you go first. Ön az első, Sziszra úr. Yes, Mr. Shisra, would you like to comment? Akar mondani valamit, kérem? Yes, I would. Thank you. Hogy ne akarnék? Er bekruipt mij een heel vreemd gevoel bij, bij deze hele... Tehát, köszönöm szépen! Én nekem kezd egy ilyen elég rossz érzésem támadni itt ennek az eszmecsének a során, ugyanis az Európai Parlament és a bizottság itt valahogy gyakorlatilag frontálisan megy szembe a tagállamokkal, tehát frontális pozíciók kezdenek kialakulni, és ez, erre azért nincs szükség, amikor Európa jól működik. És én azt gondolom, hogy talán a biztonság az egy kormánynak a lehető legfontosabb feladata, és minden polgár joggal várja el a saját kormányától, hogy védjék meg a biztonságát. És azt gondolom, hogy az, ami itt Brüsszelbe kell, hogy áthelyeződjön illetékességek vonatkozásában, hogy még több biztonságot teremtsen a polgárok számára, hát én nem gondolom, hogy ez valóban Brüsszel illetékessége kellene, hogy legyen. És én azt gondolom, hogy itt újra megpróbáljuk a tagállamok illetékességét korlátozni, és a polgárok jogait alássuk ebben az esetben itt most konkrétan ezzel. És ezért azt gondolom, hogy, hogy itt meg lehet utólagosan állapítani, hogy itt arra történik kísérlet, hogy az, ezen a területen a szuverenitás, tehát itt a polgárok biztonságának a védelmét Brüsszelre ö, telepítsük át, és például amikor foci huligánokról van szó, vagy ilyen egyéb más dolgokról, akkor nyilván ezzel ellen tudni kell valamit tenni. és Brüsszel viszont azért most nem tud konkrétan megmondani, hogy mit tegyen a saját állampolgárai védelmébe egy bizonyos tagállam, és ő mit tart éppen konkrétan jónak. Ezt nem mondhatja meg Brüsszel, azért ez így már túl messzire menne, hiszen Schengen más államokból is áll, nem csak EU országok vannak benne, nem EU tagállam tagja is vannak a Schengen övezetnek, azért ezt is fontoljuk meg. Na, Mr. Busutil. Köszönöm, és most Busutil úr kap szót. Köszönöm. Teljesen egyértelmű ebből a vitából, hogy eh, elég eh, széleskörű egyetértés van a frakciók között abban, hogy a Schengeni zónát fenn kell tartani, a szabad mozgást csak kivételesen lehet korlátozni, és a mai vitából ez is kiderült, ez talán a plusz hogy a bevándorlási folyamatokat nem szabad okként felhozni a határőrizeti visszaállítására. Ehhez képest nekem van egy kérdésem, vagy mindennek a fényében van egy kérdésem a tanácshoz. A tanács is így vélekedik-e a migrációról, illetve a bevándorlásról? Mi a véleménye a tagállamoknak erről a témáról, mert azt gondolom, hogy ezen áll vagy bukik majd minden, és jó lenne, hogy a tagállamok elmondanák, illetve a tanács elmondaná, hogy mit gondol. Having heard the discussion, végighallgattuk ezt a vitát, és azt gondolom, hogy illő lenne a tanácsnak, soros elnökségnek lehetőséget adni arra, hogy reagáljanak azokra az ellenvetésekre, Eh, amelyeket itt a képviselők hangoztattak, megindokolnák, hogy mit miért gondolnak, eh, milyen érveket tudnak felhozni az álláspontjuk mellett. Mielőtt visszaadnánk a szót eh, a raportőrnek, előbb a bizottság, akkor én most csak gyorsan beszélek és röviden, és aztán majd a tanács is kifejtheti az álláspontját. Azt gondolom, hogy a képviselők egy része nem teljesen érti meg az okait annak, hogy miért hozott egy ilyen javaslatot az Európai Bizottság. Nyilvánvalóan, hogyha csak egy jogsértésre akartunk volna reagálni, akkor ezt nem így tesszük meg. Ezért is kérem a képviselőket arra, hogy olvassák el újra a közleményt, amelyet kiadtunk a javaslattal egy időben, amely tartalmazza a magyarázatot, hogy miért hoztuk ezt a javaslatot, mert eh, úgy tűnik, hogy többen úgy gondolják, hogy ez egy aránytalan reakció egy-két incidensre. Valójában azok az incidensek, amelyeket itt is említettek, eh, azok eh, nem eh, szolgáltak alapul erre a javaslatra. Köszönöm. Tanács részéről rövid reakció. Köszönöm. McIntyre asszony feltett egy kérdést, amire a válasz az, hogy szerintünk reális várakozás abban reménykedni, hogy hogy be tudjuk fejezni ezt az anyagot, le tudjuk zárni ezt az anyagot, és ez a, ez a, ezek a módosítók ehhez hozzájárulhatnak. A Buzuti úr kérdésére pedig a tanács sem véli úgy, hogy az immigráció miatt be lehetne vezetni határellenőrzést. Weber asszony Köszönöm. Én is csak röviden akarok beszélni, mert tudom, hogy kevés az időnk. Mielőtt igazándiból elkezdeném, hadd köszönjem meg mindenkinek, akivel az elmúlt hónapokban a jelentés előállítása előtt együttműködtem. Hagy köszönjem meg a segítséget, a tanács különböző szintű munkatársaival, sokszor találkoztam csak úgy, mint a Dán elnökséggel és más tagállamok képviselőivel. Én és árnyék előadó kollégáim is sokat beszéltünk ezekről, erről a témáról. Tehát köszönöm még egyszer mindenkinek az eddig elvégzett munkát, és biztos vagyok abban, hogy a jövőben is folytatódni fog. Ugyanilyen módon ez az együttműködés. Két álláspont hangzott el itt. Az egyik szerint rendben van, vannak már most is eredmények, és koordinált módon akarjuk szabályozni a határőrizet visszaállításának a kérdését. A másik vélemény pedig az, hogy nincsen szükség arra, hogy módosítsuk a jelenlegi rendeletet, mert már elég az, ami van, és ez csak egy, egy kivételes helyzet, ami Lampedusán előállt, illetve egy korlátozott probléma. Szerintem legalábbis 25%-ig igaz az az állítás, hogy ez azért a lampedúzai helyzetre adott válasz ez a javaslat. De nem csak erről van szó, én magam is egyébként felidéztem egy sor olyan egy eseményt, amely az elmúlt, elmúlt 12 hónapban történt. A Dán határőrizet visszaállításának semmi köze nem volt lampedúzához. Az akkori Dán kormány azért állította vissza a határőrizetet, mert fel akart lépni a határon átnyúló bűnözéssel. És mi akkor azt mondtuk, hogy nem ez a megfelelő válasz a bűnözés elleni harcra. Mi azt szerettük volna megakadályozni, hogy a jövőben ilyen kérdések, ilyen problémák újra előforduljanak, és ehhez reméltük az Európai Bizottság döntéshozatai folyamatának támogatását, illetve amikor egy tagállam szabályozni szerettük volna azt, amikor egy tagállam a határőrizet visszaállításáról kíván dönteni. Nem akarom most nagyon rabolni az idejüket, mert van még időnk megbeszélni ezt magunk között. Egyetértek Encsú úrnak, illetve megértem Encsú úrnak azt az álláspontját, hogy vonakodik a komitológiai eljárásoktól. Én azt mondanom, hogy kivételes körülmények között az Európai Bizottság kezébe kell hagyni a döntés jogát. Nyilván lehet ezt a döntést átláthatóbbá tenni, de a döntés a bizottságnál kell, hogy maradjon. E, nem várt események, terrorista támadás vagy hasonló esetén, hát Tudom, hogy vannak, akik azt mondják, hogy tíz nap az sok, erre visszaállítani, tíz napra visszaállítani a határőrizetet, de én beszéltem román nem kormányzati szervezetekkel, amikor akikkel arról beszéltem, hogy hogy milyen folyamányai voltak annak a sajnálatos terrortámadásnak. Ezt gondolom, hogy ott egy-két órán belül kellett dönteni, e, nem kötelezően tíz napra állítják egyébként vissza a, a határ ellenőrzést, hanem, e, hanem e, maximum tíz napig. Én azt gondolom, hogy a három nap azért kevés lenne, három napos határőrzést egy visszaállítási határidő. McIntyre asszony felvetésére reagálva, a Common Union Response az eredeti tervezetben azt jelenti, hogy az Európai Bizottság dönt arról, hogy visszaállítja a határőrizetet. Ezt a tanács nagyon nem szereti. A koordinált válasz pedig, a coordinated response pedig azt jelenti, hogy a tagállamok hozzák meg a döntést, de ez a döntés egy olyan eljárás keretébe illeszkedik, ahol az Európai Bizottságnak is szava van azon a tagállamon kívül, amely a határőrizet visszaállítását kívánja. Akkor most még egy szót az útmutatásokról. Én ezt nem valami álomba láttam, ezt a guideline dolgot, ez benne volt a közleményben, onnan vettem. Ugyanakkor megértem azt, hogy vannak, akik nem akarnak ilyen messzire merészkedni, mit kezeljenek a tagállamok veszélyforrásnak. De hogyha a közjót akarjuk, és meg akarjuk őrizni a Schengeni vívmányokat, akkor abban is meg kell állapodnunk, hogy a közveszély, a közrend, a nemzetbiztonság, belbiztonság ügyei az egész Schengeni zónát érintik. Tehát a bizottság adott esetben kiadhat útmutatásokat ilyen ügyek kezelésére, ilyen problémák kezelésére. Tehát a javaslatban is szerepel, és állandóan beszélünk arról, hogy egy veszély uniós szinten jelentkezik. Márpedig, ha egy veszély uniós szinten jelentkezik, akkor annak valami fajta kritériumai kell, hogy legyenek, hogy mit nevezünk veszélynek. Még mielőtt befejezném, megköszönöm a saját munkatársaimnak, a tanácsadómnak és az asszisztensemnek is a nehéz, kemény munkát, amit ebbe az anyagba beletettek. Nos, köszönöm, ez egy Elég hasznos vita volt, vannak vitatott pontok, még nem zártuk le, még csak most kezdődik ez az egész folyamat, de miután meghallgattuk a képviselőket, hadd jelentsem be, hogy a határidők benyújtásának ideje az március 9-12 óra, a módosítókat pedig a következő libe ülésen fogjuk megrágni, tehát március közepén megyünk tovább. 5 perc késésünk van, be kéne majd hozni. Következő napi rendi pont. Holmeyer asszony jelentésével eh, kapcsolatos. Az információs rendszerek elleni támadások és a 2005 per 222 per IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezése. Holmeyer asszonyt hallgatjuk most meg, és ugye eredetileg arról volt szó, hogy megbeszéljük a módosítókat, majd elfogadjuk, illetve szavazunk, és szavazás most nincs, csak véleménycsere, eszmecsere. Köszönöm szépen, elnök úr, és én az árnyék jelentéstevőinkkel együtt úgy döntöttünk a különböző határidőknek való megfelelés érdekében, hogy a szavazást el kell, hogy halasszuk, annak érdekében, hogy a kompromisszumokat teljes nyugalomban kidolgozhassuk. Nem arról van szó egyébként, hogy iszonyú nagy ellentétek lennének közöttünk, hanem pontosan arról van szó, hogy határidő miatt a türkisz héten nem tudtuk ezt a dolgot megbeszélni, kimerítően, és ezért nagyon köszönöm a tanácsnak és egyébként a megértést, ez irányban, és a tanács képviselője felé azért hadd mondjam el, hogy két trilóg ülése lesz csak szükségünk, hogy a tanácssal majd egyeztessünk a dolgokból, mert azt hiszem, hogy nagyon jól előkészülhetünk majd ezekre, és ezért az árnyék jelentéstevőimnek is nagyon köszönöm a nagyon lelkes és nagyon jó együttműködést, amit együtt sikerült végrehajtanunk. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy itt büntető joggal van dolgunk egyébként, tehát itt gyakorlatilag olyan eszköztárral, ami már a teljes láncolatban, az agendánkban a legutolsó szakasz jelenti. Jó lett volna, hogyha a biztonsági elő megkész, megelőzési irányelv jobb lett volna, ha előbb jött volna ki, hiszen ez gyakorlatilag jóval bonyolultabb lett volna, mint maga a büntetőjog. Hát most egy kicsit az utolsó lépést az első lépés előtt fogjuk megvitatni, meg létrehozni. Remélem, hogy nem sokára erre is majd sor kerülhet, hiszen nagyon fontos az a kiber bűnözés elleni megelőzés, és ez is nagyon fontos vita lesz majd, és szeretnénk majd a büntető jogi irányelven belül gyakorlatilag majd nagyon világosan pozícionálni, hiszen ez is rendkívül fontos, hogy a jog keretében ezekre kitérjünk. Tehát nagyon fontos, hogy a jogi biztonság, és egészen világosan sikerüljön ezt a szöveget kialakítani, remélem, hogy gyorsan sikerül közös megoldást találni. Néhány ponttól kapcsolatban, hadd mondjam el egész röviden, hogy vannak javaslatok, Verzson kolléganőtől, Albrecht kollégától. Ezek arra vonatkoznak, hogy vannak olyan dolgok, amiket teljesen ki kellene venni a büntetőjog keretéből. Tehát amikor például a különböző rendszeroperátorokat időben tájékoztatják a rendszerük bizonytalanságairól és könny és támadható pontjaikról. Ilyen esetekben a biztonsági standardok mondjuk eléggé alacsonyak, vagy nem megfelelőek. Tehát, hogyha például egy bűnöző mielőtt betörne egy hálózatba, előtte felhívja ezt az operátort, hálózat operátort, akkor attól még ez nem segít rajta, attól még ő még büntethető marad, tehát ez nem segít rajta, hogy én, de én bocs, én előtte oda telefonáltam, tehát ezért gyakorlatilag ez így nem működik. De azért nyilván vannak enyhítő körülmények, és hát pontosan talán Pontosan ezen a területen lehetnek enyhítő körülményekre utaló momentumok, és éppen ezért nagyon jónak tartanám, hogyha mind a kettőben nem maradhatna a szövegbe, tehát az enyhítő és az erősítő vagy keményítő körülmények benne maradnának. Tehát, hogy mik azok a körülmények, amik súlyosbíthatják a megítélést, ezt az aktuálisan érvényes keret határozatban szerepel. Ezt nem kell ebbe az irányelben külön kitalálni. Encsó kollégának nagyon köszönöm ez a Eliza Europol tematikában a részvételét. Azt hiszem, hogy minnyáján tisztában vagyunk azzal, hogy pont amikor az hálózatok eh, információcsere és eh, preventív eh, információcsere területén, akkor pont az európai hálózatokban még van nagyon is javítási potenciál, és nagyon fontos terület ez. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a többiek, azok, akiktől hát félnünk kell, azok gyakorlatilag jobban csinálják ezt a networking dolgot, és éppen ezért itt van még mit tennünk. Tehát azért vannak itt még tisztázatlan kérdések is, erről majd vitázni kell. Encsó és és Alvaro kolléga tett egy olyan javaslatot, hogy ezt az irányelvet államokra is alkalmazni kell tudni, hogyha államokra államok részéről, vagy pedig államok részéről finanszírozottan kerül sor ilyen támadásokról. Hát nem tudom, hogy ezt én talán azt gondolom, hogy itt nem tehetjük ezt meg, ez gyakorlatilag a nemzetközi jog tere keretébe tartozik. Tehát ez gyakorlatilag itt a büntető jog területéről a nemzetközi jogot hát nyomatékosan ki kell zárnunk. A népírtás és háborús bűnösség kérdésével kapcsolatban Hágához kellett fordulnunk. Én azt hiszem, hogy ezt most nem kell különösebben elmagyaráznom senkinek, hogy ez azt jelenti, hogy itt mindig kell tudni egy bizonyos szemét találni, akit felelőssé lehet tenni ezért a dologért, és ebben az esetben lehet őt az adott joghatóság eh, hatája alá állítani, de őt nem lehet egy bizonyos államnak a, a valamilyen módon a bűnüldözése hat, hatája alá helyezni, még akkor sem, hogy ezt érzelmileg hirtelen azért nagyon szívesen szeretnénk nyilván, hiszen emberek vagyunk minnyáján. Van még egy másik kérdés, amit megvizsgáltunk, és ezt próbáltam én is tisztázni, mégpedig, hogy egyes állami adat igazgatóságoknak a kérdése. Itt van még egy-két olyan kérdés, amit majd meg kell vitatnunk. Tehát Tegyük föl, hogy egy állami adat ellenőr bejelenti, hogy ő szeretne a saját államában ilyen vagy olyan adatellenőrzési, mondjuk 100 ezer euróért beindítani valami ilyen rendszert, hiszen a teljes állami adatokat szeretné biztosítani ilyen támadások ellen, ez nagyon sokba kerül, és ilyen esetben például, hát a, lehet, hogy a titkos szolgált például lehallgat valamit. És ezt egyébként van olyan egyébként, hogy néha elutasítják, hiszen erre nincsen elegendő pénz. Ilyen esetben nem lehet azt az adott állami tisztviselőt bíróság előállítani, mert hogy ő megengedte, hogy ezt felépítsék az adott államban ezt a rendszert. Tehát ezt még itt tisztázni kell, hogy egy ilyen esetben hogyan kell eljárni. Én azt gondolom, hogy a legjobb, hogyha a tagállam számára legyenek minimális standardok, amiket meg kell indokolnia az adott államnak, és ezt jó lenne talán felvenni majd a szövegbe. Éppen ezért én Albrecht kollégának a módosító indítványát támogatom, ami egy egészen jó kompromisszumot jelenthetne arra, hogy hogyan lehetne ezt kölcsönösen szabályozni. Van még talán néhány egyéb kérdés, amit még tisztázni kell, mert félreérthető voltak. Például a minimális legmagasabb büntetés. Itt úgy látszik, hogy itt valami félreértés e, támad, hiszen ez a minimális legmagasabb büntetés, ez azt jelenti, hogy azt mondja, hogy a mi büntetési büntetésünk az minimum legfeljebb ennyi. Tehát így gyakorlatilag a minimum. Aztán, hogyha ennél magasabb büntetés szabnak ki, az egy dolog. Azt megtehetik. De legalább egy minimális standardot kellene erre azért egyeztetni, hogy itt én tudom, hogy ez félreérthető volt, és majd ez mindig a, a... Akkor volt egy másik félreértés, hogy mi az, hogy kriminális szándék, vagy bűn bűnözői szándék. Mondjuk valaki például betör egy bank rendszerébe, és ott bizonyos bankszámláknak az adatait megszerzi, akkor már maga az, hogy betört a banknak a rendszerébe, már az is kriminális szándék. Tehát itt már nem kell e, még valami mást is tennie, például valami bankszámlát kiürítenie mondjuk. Neki már, már az elég az ő részéről, hogy ő betört egy valamilyen intézménynek a rendszerébe, ahova ő nem volt felhatalmazva, hogy betörjön. És nem kell, hogy még emögött, még biztos, hogy legyen valami más e, bűn elkövetési szándék, tehát nem kell neki feltörnie valakinek a számláját. Ha ő csak például azt szeretné, hogy még kíváncsi egyszerűen, hogy a szomszédjának mennyi pénze van a bankszámláján, mert ő egész egyszerűen személyesen utálja a szomszédját, és szeretné megtudni, hogy mennyi pénze van, ez már elegendő. És hogyha persze adat védelemről beszélünk, azért ezt értsük komolyan. Tehát, hogyha valaki egy másik ember intézmény bárkinek a rendszerébe betör, akkor az már az adatvédelem mellett védett. Hiszen gyakorlatilag, hogyha minden magánembernek egyszerűen megengednénk, hogy csak úgy viccesen betörjön és megnézegesse másnak az adatait, és ezt mi megengednénk, mert hogy ez tulajdonképpen nem is olyan szörnyű, hát ez már gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy kriminális szándék tarta, kimeríti annak a tartalmát. Tehát gyakorlatilag nagyon köszönöm a titkárságnak is a munkát, nagyon sokat segítettek a bizottságnak, és nagyon köszönöm az együttműködést, és azt hiszem, hogy gyorsan fogunk tudni előlépni. Köszönöm. Köszönjük szépen, Holmájer asszony. Most a bizottságot kérdezem, Jánszki úr kíván-e hozzászólni? Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Ahogy Holmájer asszony már elmondta, igen konstruktív párbeszédet folytattunk a módosítókkal kapcsolatban. Számos kérdéstől megvitattunk, amit Holmányra asszony is említett, és ezt köszönöm is neki. Teljes mértékben támogatjuk az ő hozzáállását, ami az elveket illeti. Több dolgot felvetettünk a 74-es módosítóval, a magánszektor felelősségét, mert ezt fontosnak tartjuk. Ugyanakkor alaposan meg kell fontolni, hogy ne a szó legszűkebb értelmében eh, foglaljuk ezt bele, tehát eh, a szoftver előállítók és eh, árusítók büntetőjogi felelősségével kapcsolatban. Ez a kiberbiztonság területére tartozik, ezért holisztikusan kell megközelíteni. Köszönöm, hogy a büntetéseket kérdését tisztázta. Számos olyan módosító van, ami arra vonatkozik, hogy hogyan szövegezik meg konkrétan a büntetésekre vonatkozó részt. Az egyik dolog, amit szeretnék itt kihangsúlyozni, az, hogy visszalépésnek látjuk azt, amikor egyes módosítók a büntetések és a súlyosbító körülmények eltörlését szeretnék elérni. Ezek már a 2005-ös határozatban is szerepeltek, tehát ezek eltörlése visszalépés lenne. Kérem, tartsák észben, hogy az egyik érv a büntetések súlyosbítása mellett eh, éppen az volt, és most is az, hogy eh, ezek a büntetések jelenleg nagyon alacsony szinten vannak. És eh, az a kár, amelyet a kiberbűnözés okoz, egyre emelkedik. Ezt kérem tartsák szem előtt. Köszönjük, Janszki úr. A tanács részéről a Dán elnökség képviselője, Lars Szolszko úr, kérem, tegye meg észrevételeit. Uh, a tanács elnökségének részéről szeretném kifejezni hálámat az előadónak a remek együttműködésért ezzel az ügyel kapcsolatban. Ismét csak azt tudom elmondani, hogy uh, készek vagyunk uh, aktívan részt venni a parlamenttel való tárgyalásokban a javaslat megszövegezésekor. Az elnökség részéről meglehetősen sokat haladtunk mostanáig. Azzal, hogy a szavazatot elhalasztottuk, természetesen az időrend igen szorossá válik, de meg vagyunk győződve róla, hogy az eddigi remek együttműködést folytatva el tudjuk érni a kitűzött határidőt. A, az önök bizottságának részéről érkezett módosítók még nem kerültek elemzésre, de ebben a szakaszban, eh, amennyit el tudok mondani, az eh, már a bizottság és az előadó eh, hozzászólásában is szerepelt, az államok mentességéhez kapcsolódik. Ez a nemzetközi közjog egyik jól ismert alapelve az államok és államok szuverenitása és egyenlősége. Ez azt jelenti, hogy egy állam nem vonhat az igazságszolgáltatás alá egy másik tagállamot, másik államot. Azt is az irányelv azt is kimondja, hogy az államok immunitása abszolút. Az irányelv kimondja, hogy a nemzetközi közjogot is alkalmazni kell. Hogyha ez nem így szerepel majd a javaslatban, akkor a tagállamokat nagyon nehéz lesz rávenni a tanácsban, hogy támogassák ezt a javaslatot. Az információs rendszerek biztonságára, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozóan minimum követelményeket kell meghatározni figyelembe véve a javaslat jogi hátterét, alkalmazási területét és célját, az elnökség meg van róla győződve, hogy ez nem releváns jogszabály az elvárható gondosság és a szolgáltatók, illetve eladók felelősségének meghatározására. Köszönjük, megnyitom a vitát. Kirkhope úr először. Elnök asszony, azt gondolom, hogy a PNR-ről szóló jelentésemtől eltekintve jelenleg ez a legfontosabb javaslat, amivel foglalkoznunk kell. A 2005-ös budapesti egyezményre természetesen építeni kell, hiszen a kiberbűnözés akár csak a technológia maga nagyon gyors ütemben halad előre. Gratulálok Holmájer asszonynak ezért a jelentésért, mert lehet, hogy a jövőben nagyon gyakran felül kell majd vizsgálnunk ezt a jelentést, de azt gondolom, hogy jó, jó irányba mozdult el. Gyorsan egy-két dolgot szerettem volna megjegyezni. Először is kétség sem fér hozzá, hogy a felelősség számos szereplő és szervezet között oszlik meg. Körülbelül egy héttel ezelőtt felkerestem az mikrocsipeket előállító Intel európai központját. De természetesen kapcsolataim vannak az olyan társaságokkal is, mint például a McAfee. Ez a vállalkozás készíti azokat a szoftvereket, amelyek megállítja a az önök számítógépét és információs rendszereit megrohamozó támadásokat. A számítógépeink tervezői és a szoftvereket készítő személyek is felelősek. Ez nagyon fontos, hiszen természetesen a kiberbűnözés nem jöhetne létre, hogyha mindenki megtenné a szükséges óvintézkedéseket. elismerésem az olyan cégeknek, mint az Intel, de csalódást okoz nekem az, hogy olyan sok vállalat akár nagy, akár kicsi Európában és máshol is elhanyagolja a védelmet. Minden nap több ezer, és itt nem túlzok, több ezer kibertámadás történik. Megtámadják az amerikai és európai intézmények adatbázisait ez folyamatosan problémát okoz. Régebben, amikor két kém találkozott egy hídon, és átadtak egymásnak egy barna borítékot egy szuperszónikus harci repülő terveivel, e, ez már a múlté. Ma csak néhány kattintásra van szükség ahhoz, hogy az interneten bűncselekményeket kövessenek el. És mindez millisekundumok alatt történik. Azt gondolom, hogy arra kell kérnünk a vállalkozásokat, hogy tegyenek többet, költsenek erre több pénzt. Nevezzünk ki valakit, hát vannak már pénzmosással foglalkozó tisztviselők, de lehetnének a cégekben kiberbűnözési tisztviselők is, akik ellenőrzik, hogy a vállalkozás megfelelően védekezik-e a támadások ellen. üdvözlöm azt a tényt, hogy a minimum büntetések bekerültek a szövegbe, de azt gondolom, hogy ezek meglehetősen alóak, ha megnézzük, hogy mi is történik itt valójában. Több milliárd euró itt a tét. És nagyon fontos még ennek a bűnözésnek a nemzetközi jellege. Tényszerűen tudjuk, hogy a világban több állam, amely jelentős erőforrásokat fektet a kiberbűnözésbe, mert itt bűnözésről van szó, akár egy egyén, akár egy vállalkozás, akár egy állam teszi ezt, és ezért aggaszt az, hogy hogy legyenek nemzetközi szankciók. Hát az nem könnyű, hogy egy-két ügyvéd nemzetközi bíróságok elé vigye ezeket az ügyeket. A nemzetközi közösségnek meg kell értenie, hogy milyen veszélyeket rejt magában a kiberbűnözés. És aztán ne feledkezzünk meg a kiberterrorizmusról. Az emberek azt mondják, hogy a terrorizmus csak fizikailag történhet meg, például egy robbantás, ahol emberek halnak meg, ártatlanok életét követeli. De én úgy gondolom, hogy a kiberterrorizmus alása az intézményeket, az államokat és a vállalkozásokat, és ugyanolyan fenyegetést jelent. Az Európai Unióban erre nagyon figyelnünk kell, ugyanis ez tönkreteheti a belső piacunkat, és a társadalmunkra is káros lehet. És azt gondolom, hogy ezek mind nagyon fontosak. Üdvözlöm tehát ezt a kezdeményezést. Remélem, hogy továbbra is éberen fogjuk folytatni a tárgyalást, és köszönöm a bizottság és a tanács megjegyzéseit is. Köszönjük szépen, Körkök úr, Abrecht úr. Yes, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak is a szoros együttműködést. Azt gondolom, hogy elég gyorsan haladunk előre, és jó irányba haladunk. Szeretnék egy kicsit csatlakozni hozzá, amit Körkop úr mondott a vállalatok felelősségéről. Azt gondolom, hogy a parlamentben már számos alkalommal lefolytottuk ezt a vitát. Az irányelvnek Európában nem csak a büntetőjogra és a büntetések meghatározása kellene koncentrálnia. Gondolnunk kell a megelőzésre is. És gondolnunk kell arra, hogy milyen felelőssége van a rendszer üzemeltetőinek az új technológiák kifejlesztésében és a rendszerek védelmében. Ösztönözném a bizottságot és a tanácsot arra, hogy ne szűkítsék le ezt a tervezetet egy jogalapra, és egy olyan intézkedésre, ami a büntetőjog területére tartozik, hiszen ez kiegyensúlyozatlan lenne. Így végül nem tudnánk jó megoldást találni. Nem lennének közös büntető törvényeink arra, hogy megoldjuk ezt a problémát. Ugyanis a büntetőjog önmagában soha nem oldja meg a problémákat. Ez kikényszeríti a törvényeket, de a bizonytalanságokat nem előzi meg. Azt gondolom, hogy még javítanunk kell ezt a javaslatot, ki kell szélesítenünk a hatáját, ami a parlament szerint szükséges is lesz, És elmondanám még azt is, hogy a magasabb büntetések nem az egyetlen reakcióink erre a problémára. Voltak már jó javaslataink, azt tekintve, hogy ezt hogyan valósítsuk meg. Nem vagyok például meggyőződve arról, hogy az identitáslopás esetében a súlyosbító körülmények jó megoldást jelentenének, hiszen a legtöbb olyan esetben, amikor emberek illegálisan férnek hozzá bizonyos rendszerekhez, akkor ott nincsen valós identitás, vagy téves adatokat használnak. Tehát nem gondolom, hogy ebben az esetben a súlyosbító körülmények jelentenék a megfelelő megoldást. Azt gondolom továbbá, hogy differenciált megközelítésre van szükség azokban az esetekben, amikor illegális támadás történik. Természetesen itt arra gondolok, hogy akár van károkozó szándék, akár nincs. Itt különbség van. Szeretném, hogyha olyan megoldásra jutnánk, ahol meg tudjuk különböztetni ezt a két esetet. Különben ugyanis komoly problémák állhatnak elő. Elég csak annyit mondani, hogy az Egyesült Államok kongresszusában jelenleg szintén van egy kezdeményezés ennek a problémának a kezelésére. Hát azok az emberek, akiknek nem az a szándékuk, hogy kárt okozzanak, de például engedély nélkül használnak egy rendszert, vagy hasonló dolgokat tesznek, azokat az embereket ne ugyanúgy kezeljék, azokat ugyanúgy kezelik, mint azokat, akik rossz szándékkal tették ezt. Remélem, hogy mi nem ezt fogjuk tenni. Köszönjük, Encsú úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak, Holmájer asszonynak az erőfeszítéseit. igen pontos és korrekt munkamódszert követett. Ahogy azt számos ülésen megvitattuk az árnyék előadók körében, szeretném hangsúlyozni azt a néhány aspektust, amit támogattam, és amik az általam benyújtott módosított tárgyai, tárgyai is voltak. Először is Véleményem szerint jobb együttműködésre lenne szükség az illetékes hatóságok és testületek között, akik illetékesek a kiberbűnözés területén, mind nemzetközi, mind pedig európai szinten. Például az Europol, a Eurojust, és így tovább. Mindezeket az intézményeket be kellene vonni a tevékenységünkbe. Figyelembe kell venni azt is, hogy a kiberbűnözés jelensége globális. Nemzetközi együttműködésre van tehát szükség, ugyanis enélkül semmit sem tudunk elérni. Ugyanígy javasoltuk azt is, hogy minden nemzetközi megállapodás, melyet az Európai Unió vagy annak valamely tagállama aláír az adat cseréhez kapcsolódóan, tartalmazza a biztonsághoz, az információ biztonsághoz kapcsolódó aspektusokat. Ahogy más hozzászólók is mondták, bár ez nem tartozik az irányelv hatája alá, a megelőzés nagyon fontos. Úgy vélem, hogy az Enisza szerepét növelni kellene. Az Enisza-nak rendszeresen nyilvánosságra kellene hoznia jelentéseket az európai és nemzetközi szinten történt fejleményekről. Az ENISA csapatának technikai szakértelmét meg kellene osztani a tagállamokkal. Talán nem voltam kellően konkrét az államok felelősségének a javaslatba való beemelésével kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezt a véleményt más politikai frakciók is osztják. Kirkhope úr és Albrecht úr is támogatta ezt a gondolatot. Javaslatomban azt kérem, hogy a tagállamot ne büntető bíróság előtt vonják felelősségre, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az államot egyes intézmények és testületek képviselik, és ezeket rá kellene szorítani arra, hogy védjék az információs rendszereket az Európai Unióban. Gondolok itt mind a nemzeti, mind pedig a nemzetközi rendszerekre. Európai szinten is számos olyan rendszer van, amelyet minden egyes tagállam használ és ezt egy tagállamon belülről is megtámadhatják. A továbbiakban tehát nem jogi személyek felelősségéről beszélünk. Természetesen a vállalkozásoknak is meg kell védeniük saját rendszereiket, de az állami ügynökségeket és intézményeket felelősség kell tenni Tudniuk kell, hogy a rendszer, amelyet használnak, nem csak az ő tagállamukat, hanem az egész Európai Uniót érinti. A büntetések szintjével kapcsolatban elmondanám, hogy a bizottság javaslatai elfogadhatóak, és azt gondolom lehet őket támogatni. De ahogy mindannyian tudjuk, nem gondolom, hogy a büntetések fogják megoldani a kiberbűnözés problémáját. A Holmeyer asszony által javasolt kompromisszumos módosítók jó irányba mutatnak. És azt gondolom, hogy végül kiegyensúlyozott szöveget fogunk létrehozni, ami jó alapként szolgálhat majd a tanácsa folytatott tárgyalásokhoz. Köszönjük, Ernst asszony! Äh, Köszönöm szépen! Én Csárti asszony nevében, aki árnyék jelentéstevő, csak néhány megjegyzést szeretnék tenni. Először is mi is látjuk a kiberbűnözés veszélyeit de azért mi mégiscsak azt gondoljuk, hogy ez így nem lesz megoldható, illetve hogy nem lehet úgy segíteni a problémán, hogy csak pusztán a büntető jogoldaláról közelítjük meg. Tehát ez a nagyon egyoldalú lesarkítás, azért végig kellene gondolni. Itt egyébként a, a büntetések mértékével is gondunk van, nem gondoljuk, hogy ezzel megoldást lehet elérni. Tehát mi azt szeretnénk főként, fővonalunkban, hogy differenciáltabban kellene ezeket a dolgokat végig gondolni, megközelíteni, és egy dologra azért nagyon oda kéne figyelni, mégpedig arra, hogy nem szeretnénk, hogy kriminalizáljuk azokat a felhasználókat és azokat az operátorokat, hálózatüzemeltetőket, ahol esetleg e, oda lyukadhatnánk ki ugyanis, hogyha ez így maradna, hogy most jelen pillanatban megközelítjük a dolgokat. Tehát azt gondolom, hogy itt egy valami olyan megoldást kellene tudnunk találni, ami egy kicsit messzebb menően e, közelíti meg a dolgokat, átfogóbb, hiszen ez a dolog ez nagyon egy átfogó csomag, és éppen ezért a frakcióm részéről szeretném kihangsúlyozni, hogy főleg a kompromisszumok kidolgozására több időre lesz szükségünk, jövő héten az árnyék jelentéstevőknek ülése lesz ebben az ügyben, és végig kell gondolnunk a frakciókban is ezeket a dolgokat, annak érdekében, hogy árnyaltabb megoldást sikerüljön találni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék talán rátérni néhány pontra még. Először is Körkop és Entube kollégák véleményére is hadutáljak, hogy ők mit gondolnak arról, hogy mit kell olyankor tenni, amikor ezek a támadások tulajdonképpen államok részéről történnek, és mi tudjuk, hogy ez nem fedezhető le, nem tartozhat a büntetőjogi irányelv hatájába, de a nemzetközi konferenciák keretében a tagállamokat kérjük, hogy vegyék fel a napirendre ezt a kérdést, ugyanúgy, mint ahogy más kérdéseket is a nemzetközi jog keretében sikerül csak megoldani, és ezért kérném, hogy a tagállamok foglalkozzanak ezzel, hiszen ez nyilvánvaló, hogy nem lehet büntető jogilag egy államot bíróság elé állítani olyankor, hogyha vagy egy intézmény intézményt, aki egy állam megbízásából cselekedett. Tehát ezt a nemzetközi jog keretében kell előirányozni, és ezt viszont meg kellene lépnünk, hiszen gyakorlatilag itt Körkop kolléga is értette, hogy itt gyakorlatilag a nemzetközi jog eh, értelmében lehet büntetéseket elképzelni, hiszen oda kell, hogy ez kerüljön ilyen esetben. Akkor az identitás rablás vagy lopás esetében én amennyire megértettem a jogászok álláspontját, ezt még itt tisztázni kell, ugyanis itt az identity theft esetében, amikor valakinek ellopják az identitását, akkor itt nem arról van szó, hogy ellopják az útlevelét, vagy valaki belebújik másnak az identitásába, vannak egyébként nagyon enyhe esetek, nem is büntethetőek ezek. Az enyhébb esetek azok, azok kömen ki vannak zárva ezekből a körből, de a legnagyobb gond az ilyen identitás lopások esetén az az, hogy anélkül, hogy az érintetek egyáltalán tudnák ezt, nem is egy kompjútert eh, fertőznek meg, hanem több száz kompjúter nagyon érzékeny infrastruktúrával infra és nagyon érzékeny adatokkal, itt már ipari kémkedés is majdnem beletartozik, vagy akár a bankvilágnak lehet akár konkrétan milliárdos károkat okozni, és ezt azért erre nem túl jó válasz az, hogy hát majd két évet akkor lehet kapni maximum erre. Tehát itt ez, ez a valakinek a személy, az identitásának az ellopása esetén azért itt a súlyosbító körülményeket nagyon figyelembe kell venni, de majd ezt még akkor a bizottsággal folytatott tárgyalások során figyelembe fogjuk venni. És volt egy olyan szemrehányás, hogy nagyon egyoldalúan csak a büntető jog oldaláról közelítjük meg ezeket a dolgokat. Hát azért erre azt válaszolnám, hogy a bizottság a biztonság oldaláról nagyon sok előírást készít elő jelen pillanatban, ezek benyújtásra fognak kerülni, év végéig ezekről döntés születik, és a budapesti egyezmény keretében már nagyon intenzíven megvitattuk a büntetőjogi oldalt, de hát ez egy nagyon fontos terület, és nagyon bonyolult, bonyolult terület, a kiberbűnözés területén én azt gondolom, hogy itt azért most már a tagállamok részéről is, miután az enyhébb eseteket kivettük, azért már nagyon sok tapasztalatunk van, és ez alapján sikerült meghatározni itt ezeket a dolgokat. Itt nem arról van szó, hogy a usereket és a providereket szeretnénk kriminalizálni, tehát hírbehozni azzal, hogy ők bűnözők lennének. Nem, itt szeretnénk mert hiszen itt azért gyakorlatilag nagyon sok minden esetben itt pénzügyi büntetést kell majd kiszabni, hiszen amikor egy normál felhasználó valamit tesz, valamit szörföl az interneten, és akkor ott valami normális dologot tesz, ami igazából nem olyan szörnyű, azért nem fogjuk őt bűnözővé pecsételni. És én azt gondolom, hogy nagyon fontosan, hogy jövő héten, amikor majd beszélünk erről a dologról, akkor a Dán elnökség alatt azért észszerű lenne, hogyha ezt a csomagot le tudnánk zárni, hiszen az alapvető témák azt hiszem teljesen világosak minnyájunk számára, tehát a következő két hét során azért ezeket a dolgokat lezárólag meg tudjuk beszélni, szavazást fogunk tudni tartani erről, és akkor utána így tudjuk tehát ezzel a célkitűzéssel a tárgyalásokat megtenni. Nagyon köszönöm még egyszer szívből a kollégáknak, hogy intenzíven segítettek, és persze a bizottságnak és a mi titkárságunknak is a nagyon intenzív segítséget. Köszönöm. I think that'll be it. Azt gondolom, hogy most kicsit bele kéne húznunk, ugyanis most megvolt az eszmecsere, hallottuk mindenkinek a véleményét, szavazás nem lesz, az előadó pedig megteszi, amit tőle telik, hogy egyetértésre jusson az árnyék előadókkal március végéig, és folytathatjuk a vitát, és próbálhatunk végleges eredményre jutni ezzel az ügyel kapcsolatban egy később, későbbi libe ülésen márciusban. Most áttérünk arra a pontra, amit tegnap elhalasztottunk, és a mai napirendre tettünk át. Hankis asszony jelentése. Ez a kritikus informatikai infrastruktúrák védelme, eredmények és következő lépések a globális kiberbiztonság felé című anyag. Meghallgatjuk a véleménytervezetet, az arról szóló beszámolót, utána pedig emlékeztetnék, hogy az ITRE bizottság az illetékes, minket felkértek, hogy a kritikus infrastruktúráról és a kiberbiztonságról fejtsük ki a véleményünket, és próbálunk egy határidőt kitűzni a módosítókra. Emlékeztetnék mindenkit, hogy most már egy kicsit késésben vagyunk, de pontban 12.30-kor a koordinátorok ülése lesz, és ez legalább egy órán keresztül fog tartani, nagyon zsúfolt a napirend, tehát megtesszük a tőlünk tehetőt, hogy tartsuk a napi rendet. Először is megadom a szót az előadónak, hangkisasszonynak. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, az ITRE bizottság felelős ezért a saját kezdeményezésű jelentésért, de meg kell jegyeznünk azt, hogy először is a LIBE felelős a, az európai kritikus infrastruktúrákról szóló irányelvért. Másodszor is a kiberbiztonság a harmadik abból az öt prioritási célkitűzésből, melyet az európai, a belső, európai belső biztonsági stratégiánban kitűzött. A kiberbiztonságokat jelenleg a Libe Bizottság vizsgálja, a, az Európai Parlament és a Tanács informat, informatika rendszerek elleni támadásáról szóló rendeltel kapcsolatban. Előadunk ezzel kapcsolatban Monika Halmájer. A véleménytervezet javaslattal kapcsolatban. Ez az önök előtt van. Itt egy interdisziplináris megközelítésre törekedtem a kiberbiztonsággal és a kritikus informatikai infrastruktúrák védelmével kapcsolatban. Mit teszi az informatikus, informatikai infrastruktúrákat sebezhetővé? Itt adatátadásról és adattárolásról van szó. Az a véleményem, hogy bármilyen kicsi adatbázis érzékeny adatokat tartalmaz, például a tagállamok kormányait és az egészségügyi rendszereket is a kritikus informatikai infrastruktúrák részének kell tekinteni. A polgárok adatait naponta eltárolják, nem csak fizikai, de virtuális infrastruktúrákról is szó van. Hogyan használják és hogyan élnek vissza ezek az adatokkal. Hatalmas mennyiségű érzékeny adat áramlik Európa szerte, és befolyásolja az egész világot. Gondoljanak csak a felhő informatikára. Ritkán tudjuk, hogy hol tárolják valójában azt az adatot. Az informatikai rendszereket és infrastruktúrákat fenyegető veszélyek globálisak, nincsenek tekintettel a földrajzi határokra. A rendelkezésre álló erőforrásokkal gondoskodnunk kell arról, hogy a civil és katonai szereplők között, illetve a magán és a közféra közötti együttműködés révén megvédjük ezeket. A koordinációra és az együttműködésre nagy szükség van, annak érdekében, hogy elkerüljük a, az információ és kommunikáció hiányt. A koordinációért felelős európai tisztviselővel való kommunikáció szintén nagyon fontos. Kedves kollégák, köszönöm. A véleményem írásos formája önök előtt van, tehát nem fogom most felsorolni a konkrét elemeket. Köszönöm. Köszönjük, Hankis asszony. Most átadom a szót a képviselőknek, akik szeretnének hozzászólni. Először Romero asszony kérte a szót. Köszönöm, elnök úr. Ez valóban egy nagyon szükséges jelentés ezekben az időkben, hiszen a kritikus informatikai infrastruktúrák kibertámadások áldozatává válhatnak, és az előző téma következtetéseire is szeretnék visszautalni. Vannak, akik számára nincs is fontosabb cél, mint a közintézmények és a kormányok rendszerébe behatolni. Azt gondolom, hogy ha próbálunk védelmi rendszereket készíteni ezeknek az adatoknak, az igen fontos. A javaslat és a terv, amely már elkészült, az Európai Bizottság irányelvének megfelelően, és a bizottsággal való kommunikációban is megvitattuk. Nos, ennek most erőfeszítésre van szükség, meg kell ezt erősíteni. Vannak tagállamok, amelyek még mindig nem reagáltak az előttük álló informatikai kihívásokra. Nagyon fontos az európai országok közötti együttműködés, és ahogy a jelentés is kimondja, el kell érni, hogy ennek az együttműködésnek legyen globális dimenziója is. Hiszen maguk a fenyegetések is globális jellegűek. Egy európai informatikai biztonsági koordinátor igen fontos lenne. És ahogy Hankis asszony is mondja, igen fontos lenne a jobb koordináció a civil és a katonai szereplők között. Különösen ami az adatszolgáltatást illeti. Hiszen konkrétan itt lehetnek olyan területek, amelyen érdemes gondolkodni. És nagyon fontos, hogy együttműködés valósuljon meg európai szinten valamennyi katonai és civil szereplők között. Ahogy Hank is asszony is mondja, interdisziplináris, mégis koordinált megközelítésre van szükség. Csak így adhat az Európai Unió közös választ, és adhat hozzáadott értéket a, a kritikai, kritikus informatikai infrastruktúrák elleni támadások kivédéséhez. Remélem, hogy benyújthatok majd néhány olyan módosítót, ami majd érdekesnek bizonyul. Noha, Hank is asszony gyakorlatilag erre a kérdésre koncentrált és a legfontosabb kérdésekben készítette el a jelentést. Köszönjük, nincs további kérdés? Nincsen senkinek megjegyzése, senki se kíván már hozzászólni? Akkor visszaadom a szót hangkisasszonynak. Szeretne még egy végső megjegyzést tenni, mielőtt áttérnénk a következő napi rendi pontra? Köszönöm szépen Romero López asszonynak a véleményét. Csak egy mondatot szeretnék mondani. Féltem, hogy az európai koordinátorral kapcsolatos ötletem teljes mértékben elutasításra talál majd. ugyanis nekem ez az ötlet eszembe jutott, de a, a közösségünk még nem teljes mértékben fogadja ezt el. Egy nagy örömömre szolgált, hogy Romero López asszony egyetértett ezzel. Várom a módosítókat, és azt gondolom, hogy találunk majd kompromisszumot. Köszönöm. Köszönjük, Hankis asszony. Hogyha nincsen több hozzászóló, akkor hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a módosítók határidejét kitűzhetjük mondjuk február 29-ére. Ez holnap van? Szerdán, délben. Délben. Rendben? Ha ezzel egyetértünk, akkor lépjünk át a következő pontra, a 14-es pontra, köszönjük Hankis asszony. A következő az ügyvédi segítség igénybevételhez való jog, a büntetőeljárás során, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jog. az az irány elf tervezetről szóló jelentés tervezet. Ez az úti terv, az eljárás jogokról szóló úti terv, amit a tanács fogadott el 2009-ben, nos ennek a harmadik pontja. Ez a fordításhoz és tolmácsoláshoz való jog után következik. Antonescu asszony az előadó, utána pedig meghallgatjuk a bizottság és a, az elnökség véleményét, és utána megvitatjuk ezt. Antonescu asszony a szó. Köszönöm, elnök úr. Ez az irányelv javaslat, minimális standardokat hozna létre a büntetőjogi kérdésekben gyanúsítottak számára. Ez a roadmap része a harmadik intézkedés az intézkedés csomagból. Noha léteznek már minimális standardok, amelyek az Európai Emberi Jogi Kartából fakadnak, a gyanúsított eh, polgárokat eh, megillető jogok eltérnek országról országra. Ez eh, azért is van, mert az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogát nem fogadják el egyként a tagállamok. A vádemelés hatékonysága, illetve a büntetés kiszabásának szükségessége az, ami vezeti ezeket a tagállamokat általában. Holott a parlament úgy gondolja egyébként, hogy a jogokra is oda kell figyelni, itt ugyanis eh, egy egyensúlytalansági helyzet eh, figyelhető meg. A kölcsönös elismerési eszközök előtt kellett volna a jogokról beszélnünk. A vádlottak jogainak javításáról szól e, ez a javaslat, miközben e, természetesen megpróbáljuk az igazságszolgáltatást, e, igazságszolgáltatás hatékonyságát is megőrizni. Illuzórikusak maradhatnak a vádlottak jogai, akkor, hogyha egy vádlott nem kaphat ügyvédet. Módosítókkal kívántuk még javítani a helyzetet az alábbi ügyekben is. Összhangba szerettük volna hozni az első két irányelvet ezzel a javaslattal, nevezetesen a tolmácsoláshoz, illetve az információhoz való jogokról rendelkező irányelvet megpróbáltuk összhangba hozni ezzel az irányelvel, ami a tárgyi hatáját illeti ennek a e, javaslatnak. A tagállamok e, Nak nagyon széles körű jogokat kell garantálniuk a gyanúsítottak felé. Az előállított személy, a, vád alá helyezett személy, illetve a gyanúsított már az első kihallgatás előtt felvehesse a kapcsolatot az ügyvédjével. Tehát amikor ismertetik vele a vádat, vagy amikor előállítják minden meghallgatáson jogosult kell, hogy legyen az ügyvédi segítségre a bíróságon pedig eh, szintén, amennyiben a vádlott így akarja, az ügyvédhez való jogát biztosítani kell. Ami a eh, két eh, irányelvvel való összeegyeztethetőséget illeti, ott különösen a kis súlyú védségek esetében nyújtottam be, esetére nyújtottam be egy módosítót, mert vannak olyan tagállamok, amelyek amelyekben nem előírás, hogy a rendkívül kisúlyú cselekmények, szabálysértések esetén is ügyvédhez juthasson a gyanúsított. Amikor pedig a tagállam joga büntetést ír elő egy kis súlyú cselekményre, és előfordulhat, hogy a szabálysértés vagy a kisebb súlyú cselekmény a bíróságra kerül, ezekben az esetekben viszont a, az ügyvéd jelenléte kötelező kellene, hogy legyen. Ami a büntetőügyekben az ügyvédhez való jogot illeti, nyilván a hatóságok megpróbálják felderíteni a cselekmény körülményeit, és nyilvánvalóan a cselekmény elkövetése után próbálják rekonstruálni ezeket a körülményeket. Amikor pedig tettenérés történik, akkor az ott elhangzottakat nem szabad vallomásnak tekinteni. Ez a 12-es módosítóban is szerepel. Tehát a tettenérés esetén a vádlott kihallgatását nem szabad meghallgatásnak tekinteni, Ilyenkor nyilván megállapítják a személy személyazonosságát, illetve tisztázzák, hogy a nála esetleg lévő fegyvert engedéllyel viselje, vagy sem ilyen kérdések tisztázására kerülhet sor. Vannak félelmek azzal kapcsolatban, hogy túlzott terhek nehezednének a hatóságra akkor, eh, amikor eh, mondjuk az utcán igazoltatnak egy szemét, ilyen esetekben túlzott terhet jelentene az ügyvéd jelentésének elő, eh, jelenlétének előírása. Én úgy gondolom, hogy eh, az ügyvédhez való hozzáférést eh, minden módon támogatni kell. Ami a bizonyítási eljárást illeti, illetve a bizonyítékok felvételét illeti, és a bizonyítékok ismertetését illeti, ott megint csak szükséges az ügyvéd jelenléte. A késlekedések és a, és a bonyodalmak elkerülése érdekében egy előállításkor, egy új lenyomat felvételkor, vagy egy alkoholszonda elvégzésekor is felmerülhet az ügyvéd jelenlétének szükségessége, de itt kompromisszumra van szükség. Itt a 14-es és 31-es módosítóban fejtettem ki, hogy amikor az ügyvéd kifejezi, hogy részt kíván venni a bizonyítékok összegyűjtésének folyamatában, akkor értesíteni kell a bizonyítás felvétel eh, megtörténtéről előzetesen. Tehát eh, a, itt eh, szükség van még arra, hogy az árnyék előadókkal tárgyaljunk, és tisztázzuk ezt a kérdést. Megpróbáljuk jobban értelmezni még további módosítókban ezt a kérdést. A kommunikációhoz való jog az letartóztatás után megint egy kitekintést igényel a korábban elfogadott irányelvekre. Itt azt a kifejezést helyettesi, azzal a kifejezéssel helyettesítenénk a kommunikációhoz való jogot, hogy harmadik személy értesítésének joga. Ami a gyanúsított és az ügyvéd találkozásának gyakoriságát illeti, nem szabad korlátozni az ilyen találkozások gyakoriságát, mert ez a védelemhez való jogot ássa alá. Ügyvédi titoktartás. Az ügyvéd és ügyfele között természetesen minden kommunikáció vonatkozásában érvényesül a titoktartás elve. Ami a kommunikációt illeti, a 17-es, 19 és 37-es módosítás szól erről. Ugyanígy a konzul értesítésének jogát sem szabad korlátozni. A Bécsi egyezmény ugyanis nem tartalmaz lehetőséget arra, hogy korlátozzák a konzuli segítségnyújtást. E, ugyanakkor kivételes esetben szerintem e, ilyen derogációkat be kellene iktatni e, eseti elemzés után. Nyilvánvalóan itt olyan esetekre gondolunk, mint az emberrablás esetek. Ami a módosítókat illeti, itt megfogalmazódik az is, hogy az ügyvédhez való jutás elhalasztását ne az igazságügyi szervek egyedül dönthessék el, mindenképpen legyen jogorvoslati lehetőség is. Există riscul de mm, complicitate, să zic, sau... Ami a bűnsegédi magatartás formákat illeti, különösen, hogyha az ügyvéd nyújt segítséget egy bűncselekményben, azt gondolom, hogy itt egy másik ügyvéd bevonása lehet a megoldás, amennyiben az ügyvéd, az eljáró ügyvéd is bűncselekmény gyanújába kerül. A, úgy gondolom, hogy túlzás lenne akkor is ügyvédet rendelkezésre bocsátani, amikor a gyanúsított személy eh, lemond erről a jogáról. Nyilván értesíteni kell, tájékoztatni kell a következményeiről annak, hogyha lemond az ügyvédről, de azt gondolom, hogy ügyvédet kirendelni akkor is, amikor a vádlott nem tart igényt rá, ez felesleges pénz, kidobás. A 12-es cikkhez benyújtott módosító az ingyenes jogsegély lehetőségét venné ki, ugyanis ha benne maradna, az komoly mértékben kihatna a nemzeti, egyes nemzeti jogrendszerekre. Egy olyan intézkedés, amely már most meghatározná egy jövőbeni irányelv irányát mindenképpen elkerülendő, hiszen a jövőben egy külön jogszabály fog megjelenni a jogorvos, a jogi segítségnyújtásról. Beleértve az ingyenes jogi segítségnyújtás kérdését is. Az ügyvéd kifejezés definíciójára vonatkozóan egy módosító indítványt nyújtottam be az én értelmezésem szerint ügyvédnek nevezhető az, aki az adott tagállam nemzeti jogszabályai értelmében ügyvédi képesítéssel rendelkezik, és jogosult arra, hogy egy gyanúsított képviseletét, védelmét ellássa. A juris kollégák is nyújtottak be módosítót az ügyvéd definíciójára. Biztos vagyok abban, hogy találunk majd közös megoldást. Ezek voltak tehát a legfontosabb kérdései a ennek a témának. Szeretném megköszönni a bizottságnak és a tanácsnak az eddigi eh, munkáját, és eh, köszönöm az árnyék előadóknak is a segítséget. Szeretném emlékeztetni önöket a Dán eh, elnökség azon felvetésére, hogy egy kérdőívet küld ki, amelyben azonosíthatóak a legproblémásabb pontok. Ami a menetrendet illeti, a kollégák azt a kívánságukat fejezték ki, hogy nyújtsuk ki a benyújtási határidőt. Ezt a titkársággal beszéljük meg. Köszönöm az eddigi munkát is, és várom a észrevételeiket. Köszönöm, Antonescu asszony. Fontos témáról van szó, amely büntető eljárásban biztosítandó vádlotti jogokról szól, és most pedig megadnám a szót a képviselőknek is, de előtte úgy tudom, hogy a bizottság is akar beszélni, sőt, a tanács is. A tanács képviselője is röviden hozzá akar szólni, akkor a tanácsnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Antonescu asszonynak is az elmondottakat. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt képviselhetem a tanácsot ezen a megbeszélésem. Soros elnökségként örömmel hallottuk, hogy a kérdőívet, amit mi kidolgoztunk, a parlament is hasznosnak találta. A tanács üdvözli azt, hogy egyes pontokon ez a jelentés ugyanabba az irányba látszik elindulni, mint amilyen irányba a tanácsi munka halad. Ez megkönnyíti majd az egyetértés létrehozását a két intézmény között. A tanács és a raportőr is úgy vélik, hogy a börtönkörülmények vizsgálatát ki kell venni a joganyagból, a bizottsági előterjesztéséből, előterjesztésből mert ez túlmutat az előterjesztés célkitűzésein. Nem volt könnyű ez a munka, amit eddig végeztünk. Most már jobban halad, viszont vannak még vitatott kérdések, amelyekről később még tárgyalni kell. Az egyik nagy kihívás az az, hogy nagyon eltérnek az ügyvédhez jutás lehetőségei és jogosultságai a tagállamok között, és nagyon nehéz egységes megoldást találni. Csak hogy jobban értsék, próbálok akkor utalni azokra a kérdésekre, amelyek felmerültek, például a kisebb súlyú cselekmények esetében a tagállamok nagy részében eh, az A és B intézkedésekben megfogalmazott kivételeket ebben az irányelvben is be kell venni. Ez azonban nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy egyes tagállamban a kisebb súlyú szabálysértéseket is a büntetőhatóságok kezelik, például a közlekedési szabálysértéseket is. Nyilván itt a tárgyalás előtti szakaszában az ügynek eh, itt is a kizárást kell alkalmaznunk. Egy másik eh, kérdés az ügyvédhez való jutás fogalmának tartalma. Mit értünk az alatt, hogy valakinek joga van az ügyvédhez? Eh, ugyanazok legyenek-e a tagállamok kötelezettségei, vagy legyenek eltérőek a kötelezettségek kötelezettségek mondjuk azokban az esetekben, amikor a szabadságmegvonás történik, tehát fogva tartják a gyanúsítottat? A tanács mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő egyensúlyi állapotot találjon. Egyfelől össze kell egyeztetni a gyanúsítotti jogokat, másfelől pedig biztosítani kell a vádhatóság, illetve a nyomozó hatóság számára, hogy hatékonyan végigvigye a nyomozást, beleértve az áldozatok érdekeinek képviseletét is. Mindehez meg kell állapodnia a tanácsnak a Dán elnökség vége előtt a mi terveink szerint, és hogyha egy ilyen megállapodás születik, akkor utána elindulhatnak a tárgyalások az Európai Parlamenttel. Nyilván ezek a tárgyalások nem lesznek könnyűek, de az elnökség úgy véli, hogy jó légkörben kielégítő eredményekkel lehet ezeket a tárgyalásokat lefolytatni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm.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 Köszönöm, csak röviden akarok fogalmazni. Először is köszönöm Antonescu asszonynak ezt a véleményt. Elemeztük a véleménytervezetet és a Juri véleménytervezetét is, és azt látjuk, hogy igazunk volt akkor, amikor viszonylag magas szintű gyanúsítotti jogokat próbáltunk előterjeszteni. Számítunk a parlamentre abban, hogy a védelem szintje magas marad, az ambícióink meglehetősen magasak. E, Antonescu asszony beszélt e, a hatáskör kiterjesztéséről, e, tehát terjesszük ki ezeket a jogokat az összes gyanúsítottra függetlenül attól, hogy fogvatartják-e őket, vagy sem. Legyen hatékony az ügyvédhez, jogás, ügyvédhez jutás lehetősége, már a bizonyítási szakaszban, a bizonyítákok feltárásának szakaszában. Természetesen a a szankciók és a nyomozás között meg kell találnunk az egyensúlyi helyzetet. Vannak derogációk, nyilván a jogorvoslat lehetőségét biztosítani kell minden körülmények között. A bizottság osztja azt az ambíciót, amely arra irányul, hogy a lehető leghamarabb megállapodásra jussunk, és mindent megteszünk, ami számunkra lehetséges, hogy egy ilyen megegyezést mi hamarabb létrehozzunk. Köszönöm, akkor megnyitom az vitát, mondja az elnök. Romero López asszony kap szót először. Köszönöm, elnök úr. Ez valóban egy fontos irányelvtervezet, ugyanis az eljárási garanciák csomagon belül ez az egyik legfontosabb irányelv. Ráadásul ez az eljárási garanciák közül az utolsó, ami beleillik a svéd elnökség úti tervébe. És gratulálnunk kell ahhoz, hogy végre elért ide ez a tervezet, és a lehető leghamarabb el kell ezt fogadnunk. Ez az irányelv tervezet valóban kemény, nehéz, hiszen ahogy a tanács képviselője is mondta, a helyzet minden országban nagyon más. Ezért a minimum követelmények is mások. Ugyanakkor úgy gondolom, el kell érnünk, hogy a védelemhez való jog megszilárduljon és lefedje mindazokat a helyzeteket, amelyek az irányelvben szerepelnek, és még néhány más helyzetet is. Azt gondolom, Antonescu asszony remek munkát végzett. és kevés valóban említésre érdemes dolgot tudnánk a módosítókkal belevenni. Mégis szeretnénk ragaszkodni ahhoz, hogy az ügyvédi segítséghez való jog a lehető leghamarabb megvalósuljon. Tehát még a kihallgatások előtt. Ami pedig a kommunikációhoz való jogot illeti letartóztatás esetén, egyértelmű, hogy itt is el kell érni, hogy meglegyen annak a lehetősége, hogy a gyanúsított az első pillanattól fogadhasson látogatókat, családtagokat, a közeli rokonait, ami pedig az ügyvédi segítséghez való hozzáférés jogát illeti, itt fontosnak tartjuk, hogy az ügyvéd jelenlétét garantálják, ha csak egy, egy adott pillanatban nem akadályozza a bizonyítékok megszerzését. Tehát ha nem így van, akkor az ügyvéd jelenlétét mindig biztosítani kell. Ami a titkosságot illeti, ezt is meg kell védenünk. Nemrég Spanyolországban születtek olyan ítéletek, amelyek ezzel a témával foglalkoztak. Ez nagyon fontos az ügyfél védelme szempontjából. A tanács javaslatán nagyon sokat kell még dolgozni, ami a kivételeket illeti. Mert egy védőügyvéd és a védence közötti kapcsolat titkosságának megsértése valóban csak kivételes esetekben történhet meg. Nehéz felbecsülni, hogy melyek azok a kivételes helyzetek, amelyek lehetővé teszik, hogy az ügyfél védelmével kapcsolatos kérdésben megszegjék a titkosságot. Ahogy ez Spanyolországban és más országokban is történt, nagyon is lehetséges, hogy az ügyvéd nem a védelemhez való jogban segít, hanem egyfajta cinkosságot valósít meg az ügyféllel. De ezekben az esetekben ez nem egy ügyvédről szól, hanem ha van arra utaló jel, arra utaló bizonyíték, hogy az ügyvéd nem a saját munkáját végzi, hanem valami más feladatot lát el, akkor lehet a titkosságon kívül is szerezni bizonyítékokat erre. De egyébként ezt a titkosságot garantálni kell. Lehet néhány kivétel, de valóban nagyon különleges eset kell hozzá. Ezzel kapcsolatban eh, benyújtottam ezért egy módosítót. A védelemhez való jogot eh, semmiképpen nem lehet eh, megsérteni, ezt korábban is jeleztem, és továbbra is nagyon fontosnak tartom. A 12-es cikktől az ingyenes ügyvédi segítséghez való joggal kapcsolatban azt gondolom, hogy az eljárási garanciák köréből ezt ki kell venni. Noha az ügyvédi segítséghez való jog esetében minimális hozzáférési követelményeket határoznak meg. Előfordulhat, hogy azok, akik nem tudnak megfizetni egy ügyvédet, mert olyan gazdasági helyzetben vannak, azok nem fogják tudni ezt a jogot igénybe venni, ezt is még meg kell oldani. De legalább a jogszabályi környezetet meg kell teremteni ahhoz, hogy az országok hozhassanak ingyenes ügyvédi segítségre vonatkozó törvényeket. Minden országban nagyon eltérnek az ingyenes ügyvédi segítségre vonatkozó szabályok. Meg kell még vizsgálni, hogy milyen módosítókat tudunk ebben a témában benyújtani. Az előadó asszony is említette, hogy ő maga is gondolkodik ezen, de még többet is tehetnénk a bizottság javaslatával, amely azt javasolta, hogy válasszuk le ezt a témát az eljárási garanciák témaköréről és az ügyvédhez való segítségről. Mrs. Ledford. Most áttérünk a következő előad, árnyék előadóra, Ledford asszony. Um, I think uh, Mrs. Antonescu. Azt gondolom, hogy uh, Antonescu asszony, ahogy vártuk, jó munkát végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban is kiegyensúlyozott eredményeket ért el, és nagy részt egyet is tudok érteni mindazzal, amit leírt. Azt gondolom, hogy a legfontosabb cikk az talán a hármas cikk, és igaza volt Antonescu asszonynak abban, hogy arra koncentrált, hogy mi történjen az ügyvédi segítséggel akkor, amikor a rendőrség vagy bármely más hatóság kihallgatja a terheltet. Nem vagyok abban biztos, hogy az interjú kifejezés az angolban a legmegfelelőbb, mert nem lehet tudni, hogy ez most hivatalos kihallgatást jelente, vagy pedig esetleg önkéntes megjelenést, audience libre franciául, a francia jogban. E, de a lényeg az, hogy e, amikor valaki gyanúsítottá válik, vagy megvádolnak valakit, akkor az A és B intézkedés e, megfogalmazásában leírtakról egy kicsit jobban el kellene gondolkozni. A legfontosabb kérdés ezzel az irányelvvel kapcsolatban, ami szerintem még nem dőlt el, a tanács is tusakodik és vívódik ezzel kapcsolatban, az az, hogy nem csak arról van itt szó, hogy a terhelt ügyvédet vehet igénybe, hanem van-e az államnak olyan kötelezettsége, hogy ügyvédet biztosítson. És ha nem tudjuk eldönteni ezt az alapvető különbséget, jogértelmezési különbséget, akkor az a veszély áll fenn, hogy egy olyan irányelvünk lesz, ami papíron csodálatosan mutat, viszont a gyakorlatban nem alkalmazható. A probléma, amit meg kell oldanunk, az az, hogy egy sor EU-s tagállam nem felel meg az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogának és az ott megfogalmazott elvárásoknak. Tehát előfordul egyes tagállamokban olyan, hogy a rendőrségi kihallgatás még azelőtt megtörténik, mielőtt a gyanúsított beszélhetne ügyvéddel, és aztán a kihallgatásnak a kimenetele, mint bizonyíték felhasználható az eljárás során. Abban az országban, ahonnan én jövök, ott szintén vannak problémák ezekkel az állítólagos vallomásokkal, és történtek téves bírói ítéletek is ebből kifolyólag. Tehát a kihallgatás, kikérdezés önmagában képezheti alapját, jogalapját egy ítéletnek is, illetve egy marasztaló ítéletnek, és ez felvet bizonyos aggályokat. Most megnézve a szövegeket, amelyeket itt javasolt egyrészt a tanács, másrészt pedig Antonescu úr, asszony, fennállnak ezek az aggályok. Egyetértek Antonescu azzal, hogy a C intézkedés nem felelhet meg, nem felel meg a jogsegéllyel szemben támasztott összes követelményeknek, de arra a kérdésre, hogy az állam ténylegesen nyújtson-e ügyvédi segítséget, biztosítson-e ügyvédet bizonyos körülmények között, ez, ez, ez egy tényleg valós kérdés, mert ha nem írunk elő ilyesmit, akkor a gazdagabb gyanúsítottaknak lesz ügyvédjük, a szegényebbeknek nem. Mert hiába írjuk elő, hogy joga van a gyanúsítottnak az ügyvédhez, hogyha az állam nem vesz részt az ügyvédhez való jog kiteljesítésében, tényleges biztosításában, akkor ez egy üres jog marad. Tehát azt gondolom, hogy ez a tényleg a magja, a legfontosabb kérdése ennek az irányelvnek. Antonescu asszony a bizonyíték felvétel során az ügyvéd jelenlétével kapcsolatban és annak előírásával kapcsolatban elég rugalmas volt. Azt gondolom, hogy túl messzire megy az Európai Bizottsági javaslat. Sok hozzáadott érték nincs abban, hogy az ügyvéd jelen legyen mondjuk egy új lenyomat felvételnél, már pedig ez következne a bizottsági szövegből, de például egy azonosítás során adott esetben jó lenne egy ügyvéd részvétele. Tehát azt gondolom, hogy itt lehet majd egy észszerű kompromisszumot kialakítani a parlament és a tanács között. Egyetértek Antonescu asszonyjal és a tanácsal is, akik mindketten azt mondják, hogy a fogvatartás körülményeinek ellenőrzése nem az ügyvéd dolga. Ez független ellenőrző szervek dolga lenne. E, Antonescu asszony nagyon szigorúan veszi az ügyvédi titoktartás kérdését. Én Latford asszony közbevág az elnök. Kérem, hogy beszéljen egy kicsit, e, rövidebben kezdje el befejezni az érvelését, mert e, nincs sok időnk. Ki még két dolgot szeretnék mondani. E, a legitim e, olyan módon kell megfogalmazni a, e, az ügyvédi titoktartást, amely lehetővé teszi azt, hogy amennyiben az ügyvéd gyanúba kerül, akkor azért valami fajta ellenőrzést, vizsgálatot lehessen tartani az ügyvéd ellen is. Tehát egyetértek hogy az A és B az legyen benne a, a hatájába. Ennek a szövegnek a C szerintem túl messzire megy. A nyolcas módosítóban is igaza van a Antonescu asszonynak, aki az olyan személyek jelenlétét is lehetővé teszi, akik eh, eh, jogosultak szakmai tanácsadásra, de nem végzett ügyvédek, azt gondolom, hogy ebben a vonatkozásban a telefonon nyújtott ügyvédi kapcsolattartás kérdését is át kellene gondolni. Szerintem lehet szerepe a telefonos ügyvédi segítségnek is, illetve jogi segítségnek. A tanácsnak tehát az elsődleges feladata az, hogy a gyakorlatban meghatározza azt, hogy mi legyen az állam szerepe abban, hogy ügyvédet, ügyvédhez való jogot biztosítson, különösen azoknak az embereknek, nincs pénzük a, arra, hogy a saját pénzükből fogadjanak ügyvédet. Két árnyék előadó kíván még hozzászólni. Én azt szeretném, hogyha betartanánk a, az időt, mert 12.30-kor be kell fejeznünk ezt az ülést. De Jonges úr, árnyék előadó. Dank u wel, voorzitter, en Köszönöm szépen, én rövid leszek. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak, hiszen nagyon jó alapot alakított ki a további munkára, és azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy ellensúlyrendszert rendszert kell kialakítani a védelemre való jog és a gyakorlatban való alkalmazás között egy ilyen szabályozás esetében azért egy kicsit pragmatikusabbnak kell lenni a dologban. Egész egyszerűen a kisebb bűncselekményeket ki kellene zárni ennek a köréből, és bizonyos elvárások tekintetében egyébként a jelentéstevő asszonynak igaza van, hogy utalt arra, hogy főleg a kezdeti szakaszában egy kihallgatásnak, amikor van egy gyanúsított, vagy egy um, valaki, akit meggyanúsítanak egy dologban, be kelljen tartani bizonyos szabályokat annak érdekében, hogy ne lehessen őt indokolatlanul előre elítélni. És tehát itt a bizalmasság kérdése is rendkívül fontos, ahogy egyébként egyetértek szintén az előadóval, hogy általánosságban érvényesülnie kell annak, hogy a bizalmasság az kötelezettség. Ott nem lehet ebből kicsit eltérni, és itt elhangzott az is, hogy esetleg lehet olyan helyzet, amikor egy ügyvédben sem lehet megbízni, de én ezt nem tartom jónak, hogyha ilyen irányba megyünk, ta, ezt talán hagyjuk így a, ö, szépen. Én azt gondolom, hogy az ügyvédnek a szerepét a a fogvatartás körülményeinek a megítélésében vagy ellenőrzésében, ezt szerintem azt mondom, hogy tartsuk ezen a körön kívül. Talán lehetett olyan egy-két eset, amikor jobb lett volna, amikor az ügyvéd ehhez hozzászólhatott volna. Valóban néha a fogvatartás körülményei is vezethetnek problémákhoz. Ami a jogsegély kérdését illeti, ez egy nagyon fontos eszköz, és ezért természetesen az ügyvédi segítségre fel kell, hogy álljon valakinek az igénye, tehát hogy akár kötelezően ki kell rendelni számára az állam részéről ügyvédet, de én azt gondolom, hogy azért itt mindig először meg kell vizsgálni, és tudni kell, hogy a tanács mit szeretne ezen a téren elérni. Azt gondolom, hogy ezt a jogsegély ügyvédi segítség kérdését ezért még vizsgáljuk meg alaposabban. Albrecht úr következik. Köszönöm szépen! elnök úr. Részemről is szeretném megköszönni a jelentéstevő asszonynak a jó együttműködést, és szeretnék néhány olyan pontot kiemelni, amelyek azért részünkről még fontosak lennének, vagy fontosak lettek volna eddig is, ez pedig az ügyvéd jelenléte a bizonyít felvételkor. Mi azért örülnénk annak, hogyha ezt egy kicsit világosabban sikerülne megfogalmazni, mert van itt egy olyan kérdés is, hogy például az ügyvédnek legyen-e lehetősége arra, hogy a fogvatartás körülményeit megvizsgálhassa, ami, tehát a körülményeket mi alatt fogva tartják a gyanúsítottat. Hát mi azért örülnénk, hogyha itt is egy világosabb megfogalmazást sikerülne kialakítani, hogy hogyan lehet, vagy milyen körülmények között lehet megengedni, hogy bepillantson ebbe az ügyvéd. És még szeretnék utalni a 21-es módosítóindítványunkra is, amit nagyon is szeretnénk fenntartani, de nem szeretnénk róla lemondani. Itt egyébként főként az együttműködés kérdése játszik szerepet. Itt a kettős ügyvédi védelem, például, hogyha például, hogyha egy nyomozási utasítást ad ki egy tagállam, vagy egy európai elfogadó parancsot adnak ki, ebben az esetben azt gondolom, hogy a végrehajtó államnak legyen lehetősége arra, hogy ő kérje, kérhesse az kirendelt ügyvéd kirendelését. És egyébként nagyon örülök ebben a témában a további együttműködésnek. Köszönöm, Kikó úr. Következik. Köszönöm, Kirchhoff úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én magam is ügyvéd vagyok, bár az, hogy mennyi ideig beszélek most, az nem befolyásolja a jövedelmemet, tehát tudok röviden is fogalmazni. És egyetértek egy csomó dolog, amit elhangzott Latford asszonyhoz csatlakozva lenne egy-két megjegyzésem arról, hogy mit is nevezünk ügyvédnek, illetve jogi szakértőnek, szakembernek, paralegalnek angolul, és itt már is felmerül az, hogy itt az egy egyes tagállamok között nagyon eltérőek a viszonyok. Tehát ha valaki csak félig meddig kiképzett, vagy nem rendelkezik igazi jogi szakképzésítéssel, de egy jogi irodában, vagy ügyvédi irodában dolgozik, ezt nevezik paralegalnak a angolul, tehát ügyvédi irodai alkalmazott, de nem ügyvéd. Mások, az, mások a, a, a definíciók, és más dolgok léteznek az eltérő az egyes tagállamokban. A az ügyvédi költségek, illetve a költség viselésének kérdését azonban tisztázni kell, és óvatosan kell eljárnunk. Nagyon komoly munkát végzett az előadó, és ehhez gratulálok, és akkor itt én magam részéről abba is hagyom. Köszönöm. Valóban dicséretesen tömören tudott fogalmazni, és vannak még, akik szólni szeretnének a témához. Buzotil úr az első. Köszönöm, elnök úr. Hadd csatlakozzam én is azokhoz a kollégákhoz, akik gratuláltak Antonescu asszonynak a kiváló munkájához, és ehhez a kiegyensúlyozott megközelítéshez, amit itt láthattunk. Ez a saját hazámban is egy nagyon vitatott kérdés, ott is voltak viták az ügyvédhez jutás jogával kapcsolatban, és azzal egyetértek, hogy az Európai Emberi Bíróság ítéleteit át kell vennie az európai jognak. Ez kell, hogy legyen a kiinduló pontunk, amelyből levezetjük a teendőket. Nem szabad tehát kihagyni azt a lehetőséget, hogy a teljesen egyértelmű bírói ítéleteket, az Emberi Jogi Bíróság ítéleteit a jogba ültessük át. Ugyanakkor a jelen jogalkotási folyamatban oda kell figyelnünk ezen kívül is e, más e, problémás e, pontokra, a kollégák már említették ezeket először is a szabálysértések, kisebb jellegű cselekmények, és hogy ezeket ki kell lehagyni. Azt gondolom, hogy nem szabad trivializálni az ügyvédhez jutás jogát azzal, hogy olyan triviális, banális ügyekhez is rendelünk ilyen ügyvédhez való jogot, amely esetében nem feltétlenül szükséges. A másik az, hogy mi, á, miből áll az, hogy valakinek joga van ügyvédhez. Nyilván ez azon is múlik, hogy mikor válik valaki gyanúsítottá, eh, nyilván, ha valakit bíróság elé állítanak, és ott meggyanúsítják, akkor onnantól kezdve ennek a jognak élnie kell. A másik kérdés az az, hogy az ügyvédhez való jog veszélyeztetheti-e, vagy késleltetheti-e a büntető a bűnügyi vizsgálatokat, illetve a nyomozást. Eh, azt gondolom, hogy ez egy kényes kérdés, és itt mindenképpen egy egyensúlyi helyzetet kell kialakítanunk. Jogorvo- a jogsegély kérdése. E, én e, azt gondolom, hogy hasonlóképpen e, hasonló a véleményem, mint Antonescu asszonyé. Érdemes lenne az Európai Bizottságot felkérni arra, hogy az ingyenes jogi segítség nyújtással kapcsolatban egy kiérlelt javaslatot tegyen az asztalra, és ne itt veszélyeztessük ennek a jogszabálynak az elfogadását emiatt a pont miatt. Nyilvánvaló, hogyha az ügyvédhez való hozzáférés jogát deklaráljuk, akkor arra is figyelnünk kell, hogy még a legszegényebbek is ténylegesen hozzáférjenek e, ügyvédi segítséghez. De mivel ez egy érzékeny kérdés, és mivel egyébként is a jogi segítségnyújtásról a bizottság hamarosan egy javaslatot tesz, szerintem várjuk meg ezt, ezzel a kérdéssel azt a javaslatot. Fosz e, úr. Köszönöm szépen. Tehát az ügyvédi segítséghez való hozzáférés, ez egy nagyon fontos e, összetevője annak, hogy fair büntetőeljárás biztosítsunk a gyanúsítottak elkövetők számára, és ezért is nagyon köszönöm a jelentéstevő asszony által végzett munkát. Nagyon jól eh, kidolgozott részleteiben is áttekinthető és kiegyensúlyozott ez a munka, és azt gondolom, hogy ez hiszen itt az irányelvnek egy nagyon széles alkalmazási területe van, és a eh, per eh, segélyre való előírás is figyelembe kellett venni. Még szeretnék néhány ötletet adni, E, például az értelmezés e, szabályai a bizalmasság kérdéskörében e, is, és például a, ugye a megítélés, tehát az ügyvéd általi fogvatartási körülmények megítélésével kapcsolatban. Itt bilaterális beszélgetésben már többször is elmondtam a jelentéstevő asszonynak, hogy a tízes, kettes és a 13-as, 3-as pont illet, illetően nem vagyok túlzottan boldog, hiszen így gyakorlatilag a tagállami jogrendekben ez valószínűleg eh, már szerepel, és ezért ezt arra is kellene bízni. A 36-os ponttal kapcsolatban természetesen az ügyvéd és a gyanúsított közötti találkozás, ez egy magától értetődő dolog, de azért lehetnek olyan esetek a gyakorlatban, ahol kivételeket is elő kellene segíteni, hogyha például fennáll az esély annak, hogy a, például az ügyvéd akár bűnt büntető jogilag összefüggésben állhat valamilyen módon a gyanúsított tevékenységével, vagy valamilyen fenyegetettség állna fenn. A 32-es és a 41-es módosítóval kapcsolatban pedig a, hisz, a helyzet az, hogy a bizottság javaslata előirányozza azt, hogy az ügyvéd elő tehát megítélhesse azt, hogy milyenek a fogvatartás körülményei. Itt gyakorlatilag, hogyha alapjogok védelméről van szó, akkor nem szól semmi az ellen, hogy jelentéstevő asszony is javasolta, ezt benne hagyhatnánk a szövegben. Még egy dolog, az ilyen bagatel ügyek, vagy hogyha például ilyen tömeges büntetések vannak, akkor ezt a büntető jogi eseteknél a tolmácsolást is például kivontuk az általános hatályból, és azt gondolom, hogy ezt itt is így kellene tenni. nagyon elégedett vagyok egyébként. Azt gondolom, hogy a bizottság részéről is jó javaslat érkezett, és nagyon jó a javaslata az előadóasszonynak. És Birker úr következik mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Részemről is ö, támogatni tudom a NESCO asszony javaslatát. Három pontban szeretnék módosítást javasolni. Az első pontban először is a 28-as módosítónak a 3-as cikkére javasulnék, utalnék. Ez azt javasolja, hogy azonnal ügyvédi segítséget kell biztosítani. És a javaslatban, a bizottság javaslatában pedig az szerepel, hogy a kihallgatás megkezdése előtt kellene ezt biztosítani. Én azt gondolom, hogy tehát itt nem a kihallgatás megkezdésétől kellene biztosítani, hiszen akkor ebben az esetben a gyanúsítottnak már gyakorlatilag lehetősége van arra, hogy az emlékeiből mondja el a dolgokat, és nem pedig úgy, hogy már az ügyvéd már tanácsadást végzett, és elmondta neki, hogy mi az, amit hát jó lenne, ha elmondana. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt a végül is valamilyen kiegyensúlyozott dolgot kellene létrehozni, tehát egyrészt nyilván kapjon ügyvédi segítséget, de azért a bűnüldözés is tudjon hatékonyan nyomozni a mert hát ez az áldozatok jogait is figyelembe kell venni, tehát jó lenne, hogyha valami olyat tudnánk e, itt létrehozni, hogy a meghallgatás, kihallgatás kezdetétől álljon rendelkezésére az ügyvédi segítség. A második dolog az az ügyvédi segítség a négyes cikk kettes pontjától ugye azt irányoz elő, hogy álljon a kihallgatás megkezdése során rendelkezés az ügyvédi segítség. De azért itt is valahogy úgy kellene ezt megoldani, hogy a bűnüldöző hatóságokat azért nem szabad, hogy akadályozza ez, tehát ezt valami ki e, egészítő módon kellene végrehajtani. Ezért azt gondolom, hogy a bűnüldözési és joghatóságok általi eljárás lezárása után lehessen ezt a jogot érvényesíteni. Tehát először ők zárhassák le a nyomozásukat, az eljárásukat, és csak utána érvényesülhessen ez a jog. A bizalmassága kapcsolatban Fosz kollégával értek egyet, aki azt mondta, hogy ezt azért kritikusan kellene tekinteni. Persze, ez így van általánosságban, de azért ne kizárólagosan értelmezzük ezekre a találkozásokra ezt a bizalmasságot, és főként akkor nem szabad ezt így, hogyha például tudjuk azt, hogy itt valamilyen a körülmények elkendőzésére irányuló szándék áll fent, akkor ebben az esetben a üldöző hatóságok, bűnüldöző hatóságoknak azért valamilyen lehetőséget kelljen előirányozni, hogy nehogy itt az ügyvéd általi közreműködés a körülmények elkendőzését elősegíthesse. Tehát azért itt valahogy talán segíteni kell, hogy ezek a körülmények jobban érvényesülhessenek a jövőben, mint ahogy ez eddig volt. Ez a három javaslatom. Egyszerűen köszönöm szépen. Mrs. Uh, we are... Köszönjük szépen. Kezdünk kifutni az időből. Ha tudna nagyon röviden hozzászólni, mert visszaadjuk a szót Antonescu asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálnék a kollégánknak a remek munkáért. És köszönöm, hogy egy kicsit meghosszabbították a módosítások benyújtásának a határidejét, mert ez egy nagyon összetett szöveg, és meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy ezt jól végre tudjuk hajtani, és ezért fontos, hogy sok időnk legyen a módosítókra. Különösen akkor van erre szükség, hogyha valódi közös rendszert szeretnénk a minimum követelmények tekintetében, ami lehetővé teszi a különböző jogrendszerek keretei között a hatékony alkalmazást és a jogok jobb védelmét. Két dolgot szeretnénk mondani nagyon gyorsan a lényegi kérdésekről, majd a módosítóimban kifejtem ezeket bővebben. Egyes tagállamokban a a szabálysértések sokkal szélesebb kategóriát fednek le, mint más tagállamokban. Az irányelv szövege sikerrel talált egyensúlyt ezek között, és alkalmazható ezekre az esetekre is. Azt gondolom, hogy meg kéne keresni annak a módját, hogy ne legyen minden szabálysértésnek minősítve. A a francia rendszerben például az Audition Libre, illetve a Garda Vue közötti különbséget kellene jobban megszilárdítani. A második dolog a jogok hatékonyságának célkitűzése. Szeretném, hogyha ezt még jobban kidolgoznánk, azokat az árnyalatokat például, hogy a terrorizmus elleni küzdelem és a súlyos bűncselekmények nyomozásakor talán van egy olyan sürgősségi elem, amit ki lehetne itt hangsúlyozni. Egy utolsó dolog, az ügyvédi segítség és ennek európai tarifája. A 23-as módosító erre utal. Lehet, hogy ez nem biztosítja teljes mértékben mindenkinek, hogy élhessen ezzel a védelemhez való joggal. De ellentétben azzal, amit én mondtam, Kirkop urat aggasztja ez a helyzet. Azt gondolom, hogy az államoknak pontosan az a célja, hogy teljes egyenlőség legyen a polgárok között. Ez az állam egyik feladata. Tehát mindenek előtt a polgárokat kell szolgálni. A, majd az módosítókban kifejtem bővebben, köszönöm. Köszönjük. Most le kellene zárnunk a hozzászólók listáját, de Antonescu asszony, mivel számos hozzászólás érkezett, kérem kommentálja ezeket, de tegye nagyon röviden. Köszönöm, elnök úr, próbálok nagyon röviden fogalmazni. Először is szeretném megköszönni valamennyi kollégámnak a hozzászólásokat és a kemény munkát. ismételném, amit Latford asszony mondott. Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy vannak olyan normáink, amelyeket az Európai Emberi Jogi Bíróság fektetett le. És nem vagyunk feljogosítva arra, hogy ezeket figyelmen kívül hagyjuk. Nem lehet ennél alacsonyabb sztenderdeket meghatározni az irányelvben. A Sardus versus Törökország ítéletben kijelentették, hogy az ügyvédhez való hozzáférés már a kihallgatás első szakaszában is meg kell, hogy valósuljon. Leírtam mindent, amit a kollégák mondtak a titkosságról, a kisebb szabálysértésekről, és biztos vagyok benne, hogy ezekben kompromisszumra fogunk jutni. Ami a 10-es és 13-as cikkeket illeti, tudatában kell lennünk annak, hogy amíg kötelező hozzáférést nyújtani egy joghoz, addig szankciót is kell kapcsolnunk ennek a jognak a figyelmen kívül hagyásához. Egyes tagállamok azt mondták, hogy a javaslattervezetben lévő rendelkezések ellentmondanak jogi hagyományainknak. Vagyis meg kell találnunk a legjobb módját annak, hogy hogyan békíthetjük össze ezeket az álláspontokat. A jogi szolgált véleményét is kikértük, ezt még nem kaptuk meg. Ugyanis meg kell találnunk a lehetséges legjobb módját annak, hogy hogyan szabályozzuk azokat az eseteket, amikor a gyanúsítottól megtagadták az ügyvéd jelenlétét. Ugyanis most a bizottság javaslatában az szerepel, hogy azok a bizonyítékok vagy vallomások, amelyeket úgy gyűjtöttek be, hogy a, nem volt ügyvéd a gyanúsított mellett, azok nem vehetők figyelembe. Ami Albrecht úr állításait illeti. Az ügyvéd jelenléte a bizonyítékgyűjtési fázisban. Be kell valljam, hogy ezt a módosított még lehetne tökéletesíteni. Ami az ügyvéd jelenlétét illeti, úgy illetve az ügyvéd definícióját. Úgy gondoltam, hogy ezt szükséges definiálni, hogyha már az ügyvédhez való hozzáférésről beszélünk. Természetesen nem egyszerű megtalálni a legjobb definíciót, ami valamennyi tagállam jogrendszerére alkalmazható, de megpróbáljuk megtalálni a legjobb módját ennek a meghatározásnak. Köszönöm szépen még egyszer az észrevételeket, remélem sikerült eloszlatnom az aggájaikat, legalábbis nagy mértékben, és többre is nyitott vagyok a párbeszédre. Köszönjük, hogy valóban ilyen röviden szólt hozzá, és természetesen köszönjük a hozzájárulást is. Gratulálok a, a munkához, amelyet valamennyi tag ünnepelt. Március végére valószínűleg készen fogunk állni a következő ülésen az orientációs szavazásra. Most akkor kezdődik a koordinátorok ülése, tehát azt javasolnám, hogy csak a koordinátorok és az ülésen részt venni jogosultak maradjanak itt a következő órában. A többieket megkérem, hogy a Libe Bizottság ülésének folytatására 15 órakor jöjjenek vissza, tehát 15 óra 00-kor. Please, let's haste, rush up. Kérem, hogy siessenek, hogy be tudjuk fejezni a koordinátorok ülését is, mert különben nagy baj lesz. Egy óra a rendelkezésünkre, tehát azt javaslom, hogy azok, akik elhagyják a termet, azok csendben tegyék, és a lehető leggyorsabban.